Guten Morgen! Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Hölgyeim és uraim, vendégek! Szeretném megnyitni az ülést. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Ez az első ülésünk idén. És eh, hogy minden kíváncsiságukat eloszlassam, a választást én fogom elnökölni mégpedig azért, mert én vagyok a leghosszabban szolgáló képviselő ebben a szakbizottságban. Megállapítom. Tehát megnyitottam az ülést, és megállapítom, hogy szavazat képes az ülés, elegen vannak jelen. Először is az elnököt választjuk meg és akkor most sorban mennénk, várom a javaslatokat. Villant úr. Köszönöm, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés, hogy Malcolm Harbour urat javasoljam a Belső Piac és Fogyasztóvédelmi Bizottság elnökének. Azt hiszem, hogy nem szükséges bemutatnom senkinek, ugyanis már évek óta vezeti a bizottságot, nagyon elkötelezett a belső piac és a fogyasztóvédelem ügye iránt, és eh, szerintem kiválóan eh, elnököli majd a bizottságunkat. Úgyhogy szeretném megragadni az alkalmat, és köszönetet mondani az elmúlt két és fél évben nyújtott munkájához. Gratuláljak, ezt megköszönjem. Köszönöm, Villant úr. Azt hiszem, hogy a taps azt jelezte, hogy igen, jól szólt. Vannak-e további javaslatok? Nincs. Akkor megállapítom, hogy további javaslatok nem érkeztek, tehát akkor választásra kerül sor, szavazunk. Egy jelöltünk van, és hogyha nincsenek további javaslatok, indítványok, akkor kézfeltartással, felkiáltással szavazzunk, így gyorsabban haladhatunk. Kedves kollégák, ki támogatja Malcolm Harbert? Azt hiszem, hogy egyszerűen megalapítható, hogy szinte mindenki. Vannak-e ellenszavazatok, tartózkodás? Nincs. Akkor, kedves Malcolm, sok szerencsét kívánok, megválasztottunk, és további sikereket az elkövetkezendő két és fél évben, és kérem, hogy foglald el itt a helyet. Well, ladies and gentlemen, uh... Hölgyeim és uraim, kedves barátok, kollégák, nagyon szépen köszönöm a bizalmat, az újraválasztást, és Barbara Weilernek is köszönöm, aki ilyen elegánsan elnökölte az ülést. Nagyon sok szolgálatot tett már a parlamentnek, illetve a szakbizottságnak is. Örömmel várom a további együttműködést, hiszen nagyon intenzív program áll előttünk, különösen a következő 18 hónapban nagyon fontos jogszabályokat kell megalkotnunk. Azt hiszem, hogy nagyon jól szervezett a munkánk, és Konstantopulos, mint új titkár is együttműködik velünk. Köszönöm mindenkinek eh, a támogatását eh, és eh, a szakbizottságban végzett munkát. Különösen szeretnék köszönetet mondani a politikai frakciók koordinátorainak, akik jelen vannak. Kreutzmann kolléga egy másik bizottságba került át, úgyhogy várom a liberálisoktól az újabb jelölést. Az konzervatív részéről, részéről Viland úr van jelen, Transafilidis kolléga helyett is új tagunk van, aki egyébként az elmúlt két és félben nagyon keményen dolgozott. Ma egy kiterjedt koordinátori ülést tartunk, egyfajta stratégiai ülést, elvégezzük az eddigiek leltárát, megfogalmazzuk a céljainkat, és reméljük, hogy jó eredményeket fogunk elérni. Úgyhogy köszönöm mindenkinek az együttműködését. Uh, uh, welcome to our, um, our webstream audience also. Ugyancsak üdvözlöm az internetes közönségünket, és a nézettségünk egyre emelkedik az interneten, az örömteli tény. És akkor most a választásokat, a ma délelőtti választásokat lezárandóan meg kell vállalnunk, választanunk a szakbizottság alelnökeit. Négy jelöltünk van a politikai frakciók részéről, felolvasom. Első, Elita Kohelen az EPP révéről, Bernyó részéről, a, szociali, a szociálság részéről, Trana Terra, a néppárt részéről, ha jól tudom, akkor beteg ma, és Loïc Korek a szocialisták részéről. Ezeket a jelölteket kaptuk a frakcióktól. Vannak-e további jelölések? Amennyiben nincs, akkor bejelentem mind a négy alelnök megválasztását, és kérem, hogy felkiáltással adjanak jelt egyetértésüknek. Köszönöm mindenkinek, Banyú és Great és Kokler kollégákat kérem, hogy csatlakozzanak hozzám itt az elnöki emelvényen. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ilyen gyorsan lebonyolítottuk a választást. Trematerra úr kimentette magát, nem tud jelen lenni ma, de természetesen örömmel vállalja az alelnöki megbizatást. Elnök, köszönöm, mi is várjuk, hogy együtt dolgozhassunk vele. Nagy örömömre szolgál, hogy ilyen ütőképes elnökségi csapat állt fel, hiszen nagyon fontos szerepe van az elnökségnek a szakbizottság munkájában, nem pusztán az elnöklési funkciókra gondolok. Úgyhogy köszönöm mindenkinek a munkáját, és így fogunk majd tovább dolgozni a következő két és fél évben. Tehát üdvözlök még egyszer mindenkit, és akkor térjünk rá a tényleges napirendünkre. A mai programunkkal kapcsolatosan több prezentációt kiosztottunk. Itt nagyon fontos anyagokat nyitunk majd meg a következő pár napban, és holnap délután egy fontos nyilvános meghallgatásra kerül sor Gebhardt asszony projektjéről az alapvető banki szolgáltatásokra vonatkozóan. Ez egy nagyon érdekes meghallgatásnak ígérkezik, és kérem, hogy mindenki vegyen részt ebben a fontos vitában hiszen itt egy nagyon fontos projektről van szó az életünkben, és örömmel jelentem be, hogy megszületett az IMCO newsletter, kicsikét átszerkesztett formában. Ez is megtalálható az anyagaik között. A kollégánknak, aki főszerkesztőként tevékenykedik, mindenféleképpen köszönetet kell mondanom. Ez egy nagyon fontos lap, fontos kommunikációs eszköze a bizottságnak. És az internetes hallgatóknak mondom, hogy a honlapunkon ez a newsletter letölthető, illetve mindenkinek a postaládájába megérkezik, megérkeznek az új számok. Néhány jegyzőkönyvet kell most elfogadnunk, ezt szintén megtalálják a dossziéban, az egyik az augusztusi, majd a novemberi, illetve a decemberi ülésünk jegyzőkönyve, kérem, hogy olvassák át, és elfogadottnak tekintjük ezeket, hogyha az ülésünk végéig nem érkeznek kifogások. Akkor folytassuk az első napirendi pontunkkal, ami nem más, mint egy vita a saját kezdeményezésű jelentésről az európai e-segélyhívó rendszerről elektronikus hírközlési hálózatokon belül a járművek fedélzeti rendszerében a 112-es segélyhívó szám e, indítási lehetőségéről. Itt e, külön hangsúlyt helyezünk a 112-es szolgáltatásra. Én különös érdeklődést mutatok a téma iránt, ugyanis a korábbi mandátum keretében kb. 6-7 éve ezelőtt indult ez az elképzelés, ugyanakkor nagyon lassú volt az előrelépés. Először is szeretném üdvözölni Szenalová asszonyt, az előadónkat, meghallgatjuk az Európai Bizottság, illetve a cseh kormány képviselőjének a prezentációját, és az árnyék is szót kapnak. Torn Pavanova, Dejon, én jó magam és Salvini kollégák kapnak szót. A későbbiek során megvitatjuk majd a prezentációkat, de először is Szenalova asszony kap szót, hogy mutassa be a jelentést. Děkuji za slovo, vážený pan... Köszönöm szépen a szót, kedves kollégák, elnök úr, a sikeres e, vezetőségi választás után nagyon örülök, hogy a mandátumunk második részében egy nagyon fontos témába vágunk bele. Ez végül is az európai polgárokat egy nagyon jó új dologgal ruházza fel ahogy mondtam, valóban arról beszélünk, hogy be kell vezetnünk a páneurópai 112-es segélyhívó számot. Az európai szinten ennek a bevezetése, a kialakítása nagyon lassú volt, hogy úgy mondjam, nagyon inkább önkéntességes, alapult, nem volt igazából produktív úgy becsülték, hogy az európai segélyhívó rendszer részén 2,5 millió életet tudunk megmenteni évente. Ezek gyakorlatilag fölöslegesen elhunyt embereket jelentenek, akiket nem tudtunk megmenteni. Ugyanakkor felhívnám a figyelmet a közúti biztonság kérdésére, a gépjárműveket egyre inkább úgy tervezik, hogy a közúti balesetek következményeit enyhíteni lehessen. Majd hallunk egy kollégánktól az Európai Közúti Közlekedés Biztonsággal kapcsolatban is egy anyagot. Az IMCO bizottság az a hely, ahol foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hiszen itt beszélünk arról, hogy a belső piac hogyan funkcionál. Nem akarjuk szétaprózni ezt a piacot, szeretnénk előmozdítani a közös sztenderdeket. Az egységes belső piac legyen olyan, amelyik minden európai polgárnak hasznára van, és a szolgáltatásokat is mindenki számára hozzá kell, hozzáférhetővé kell tenni. Ma két előadást hallgatunk majd végig. Van der Peel úr az Európai Bizottság részéről beszélni fog majd a standardek európai szintű kialakításáról, illetve helyzetéről, majd utána a, a cseh állami tűzoltósági szolgálatnak a képviselője szólal majd fel. Beszélünk arról, hogy a tűzoltó brigádok hogyan tudtak együttműködni a Hero nevű projekt keretein belül, illetve milyen siker volt az együttes részvétel. Tehát úgy tűnik, hogy a legnagyobb akadály a paneurópai e-segélyhívó rendszer útjában az, hogy a terület szétaprózódott. Szeretném, hogyha ezt a témát nyíltan megbeszélnénk a következő hetek folyamán. Ezt a fajta segélyhívó szolgáltatást számos gépjármű gyártó már kínálja a piacon, úgy gondolom, hogy ez az e-segélyhívó rendszer, a fedélzeti rendszerről indítható segélyhívások rendszere mindenképpen nagyon hasznos, elősegíti a járművek biztonságosabbá tételét. Ez nem csak a gépjárműveket védi, hanem hát természetesen az utasokat is. Ez egy e, emelt szintű standard, ez nem csupán a luxus kocsikra vonatkozik, hanem minden egyes gépjárműre. E, érdemes e, megjegyezni, hogy jelenleg az a személygépkocsiknak a 0,4%-ában működik ez az e-segélyhívó, ezt azonban szélesebb körben is el lehetne terjeszteni, Ugyanakkor a befutott segély hívások kapcsán az is felmerül, hogy milyen gyorsan tudnak a helyszíne menni. Ezt szerintünk az érintett segélynyújtó szervezetek kompetenciájában kellene hagyni. Tavaly szeptemberben elkezdtünk egy jelentést kidolgozni, ez fontos lesz. Várom, hogy együtt működhessünk az árnyék jelentéstevőkkel, illetve az összes többi érintettel. Köszönöm, várom a mai vitát. Nagyon szépen köszönjük, Seknalova asszony. Valóban látjuk, hogy nagyon keményen dolgozott a témán, utána nézett, kutatott. Eh, előbb is üdvözölnöm kellett volna Terry van der Pyle-t, aki az Európai Bizottságtól érkezett. Ők, ő majd a bizottság nézőpontjából beszél erről a témáról valamint Bányek úr, aki a, a Cseh köztársaság belügyminisztériumától jön. Úgy tűnik, hogy valahol elakadt a forgalmi dugóban, tehát reméljük, hogy csak később, de mindenképpen csatlakozni fog hozzánk. Van der Pyle úr, örömmel adom meg önnek a szót, kérem tartsa meg az előadását, és Reméljük, hogy akik az interneten követik ezt az ülést, látni fogják majd a vetített ábrákat is. Mindenképpen szeretnénk, hogyha ez eljutna hozzájuk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, köszönöm a meghívást a bizottság nevében, hogy bemutathatom a pán-európai e-segélyhívó rendszert. Itt a pán-európai nagyon fontos. A másik rész pedig a nyilvános e segélyhívás. Itt a 112-es segélyhívó számra alapul az elképzelés. Nagyon röviden szeretném elmagyarázni, hogy hogyan működik a rendszer. Kérem az ábrákat. Elnök, most próbálunk rá csatlakozni a rendszerre de gondolom, hogy mindenki megkapta a kiosztott anyagot. Nézzük tehát, hogy hogyan működik. Viszonylag egyszerű. Ha egy jármű balesetet szenved, ütközik, akkor a jármű automatikusan egy 112-es üzenetet közvetít vagy küld a segélyhívó központba, minimális adatokat közöl a balesetről, az időpontot, a helyszínt, pontos megjelöléssel, a vezetési irányt, illetve minden fontos információt a járműről, valamint a, esetlegesen az érintett utasok számáról a bekapcsolt biztonsági övek száma alapján. Mit várunk el ettől a rendszertől? Elsősorban azt, hogy életeket tudunk megmenteni. Már hallottuk, hogy a mai becslések szerint 2500 életet lehetne megmenteni ezáltal. A sérülések számát is legalább 10%-kal lehetne csökkenteni, ugyanis a mentő szolgáltatás sokkal gyorsabban odaérhet, mint bármilyen egyéb hívás szerint vagy eredményeként, illetve gazdasági hatásai is lennének, ugyanis azonnali információt lehet kapni a balesetről, és jobban lehet a forgalmat ennek megfelelően irányítani vagy figyelni. A mentők is rendelkeznek az összes információval, még a helyszínre érkezés előtt. Tehát ezáltal eredményesebben eh, ki tudják szabadítani a járműben balesetet szenvedetteket eh, a járműből, ugyanis a jármű típusa is eh, a minimális adatközlés részét képezi. Ez a technológia 2003 óta létezik már. Magánszolgáltatók is már esetenként rendelkezésre álltak, de a lefedettség nagyon alacsony, és gyakran ezeket fel kellett számolni a nem megfelelő működés, illetve a fenntartási költségek miatt. Nagyon fontos, hogy ez a megoldás eddig még nem fetele az összes EU tagállamot. Egy másik szempont az az, hogy a segélyszolgáltatásoknak különböző megoldásokat kellett ellátniuk, különböző protokollok alapján működtek. Ha nem a 112-es segélyhívó számra és egy egységes protokollra építjük ezt a szolgáltatást, akkor ezáltal a költségek nagymértékben megemelkednek. a közbiztonsági reagáló pontok számára. Tehát itt a költség is egy nagyon fontos kérdés. A felhasználók számára elfogadott a rendszer. 2006-ban az Euróbarométer végzett felméréseket, illetve 2010-ben is történtek felmérések. A két tanulmány szerint a válaszadók 70%-a kérte ezt az e-segélyhívó rendszert, illetve ennek telepítését. Az Euróbarométer szerint ez a második helyen szerepel a, az egyéb közbiztonsági megoldások mellett, tehát ebből látszik, hogy a közvélemény is nagymértékben támogatja egy ilyen rendszer kialakítását. Én a kutatási főigazgatóságon dolgozom, és a, számos kutatási projekt zajlott, több kísérleti projektre is sor került, amik alapján következtetéseket tudtunk megfogalmazni nem csak a technológia telepítésére vonatkozóan, hanem a technológia általános elfogadottságáról. Minden érdekelt felet bevontunk a vitákba, rengeteg szakértői találkozóra került sor, eseti megbeszélésekre az érdekelt felekkel, tehát eh, igyekeztünk minél szélesebb köröket bevonni az e-segélyhívó rendszer telepítésének eh, témájába, és eh, az Európai Parlament támogatását is élveztük. Külön köszönet mindezért. Most 2003-ban indult tehát a munka, a bizottság összesen négy közleményt tett közzé az esegély rendszerre, annak telepítésére vonatkozóan. Az utolsót A legutolsó tanulmány 2009-ben született, és ebből egyértelműen kivilágosodott, hogy a 112-es segélyhívónak, ha nem ha telepítjük, illetve ezt elmulasztjuk, akkor különböző szabályozásokat kell megalkatni. Egyértelműen intett a bizottság, figyelmeztetett arra, hogyha az önkéntes telepítés nem elegendő, akkor keményebb megközelítést kell alkalmaznunk egy rendelet formájában. A bizottság elemezte a különböző szakpolitikai megoldásokat egy hatásvizsgálat keretében. A magán e hívó rendszer penetrációja nagyon alacsony, elsősorban a luxusautókra összpontosul, és vannak olyan országok, ahol egyáltalán nem létezik tehát a magánkezdeményezésű e segélyhívó rendszer nem e, vált be. Az önkéntes rendszer a 112-es alapján, közös standardok alapján, amelyeket már meghatároztunk, azt eredményezte, hogy minden érdekelt fél gyakorlatilag a többiekre vár. A távközlés üzemeltetője arra vár, hogy a rendszer ki, legyen építve a járművekben, a mentő pedig arra várnak, hogy a járműben lévő rendszer és az üzemeltető megfelelő adatokkal szolgáljon, mielőtt egyáltalán megvizsgálnák, hogy hogyan lehet megfelelő informatikai rendszert kiépíteni a segélyhívások feldolgozására. Ez egy 22-es csapdája jelenleg, amiben, ami kialakult. És éppen ezért a hármas alternatíva az, amit a bizottság választott, nevezetesen a szabályozás. Ez az egyetlen egy lehetőség, ahol a méret nagyság alapján pozitív megtérülést várhatunk a költség haszon elemzés alapján, ami 1,74 százalék, ezt eredményezte a hatás vizsgálat. A három oldalú jogalkotási folyamat tehát megindult, és a célja, hogy kötelezővé tegyük az e-segélyhívó berendezések beépítését minden típusú járműbe, és a PSAP-k, valamint a mobil hálózat üzemeltetők e minimális adat továbbítást biztosítsanak egy rendelet, illetve közös szabványok alapján, ami kötelező. Ami a járművet illeti, itt az ábra bal oldalán látható, az ECO rendszer a SZEN szabványokra épül, a típus jóváhagyás, a motor típus jóváhagyása sához kapcsolódóan, ez lesz a következő lépés a folyamatban. Az ábra középső részén látható a mobiltelefon üzemeltető, itt ajánlásról van szó, annak érdekében, hogy a 112-es hívásokat továbbítani lehessen minimális adattartalommal. Ez a rész már kialakult, a harmadik rész pedig a segély hívásokra reagáló központ, a közbiztonsági válaszadó pont, ami megkapja ezt az minimális adattartalmat. Már említettem a középső részt, az üzemeltetőket. Erre vonatkozóan már elfogadtuk az ajánlást 2011. szeptemberében. Ez az első eleme a három részből álló rendeletnek. Az ajánlásban a tagállamoknak tervet kell készíteniük az e segélyhívó rendszer telepítésére vonatkozóan, és ki kell fejteniük együtt kell működniük az üzemeltetőkkel, a hálózat üzemeltetőkkel, hogy a megfelelő útvonalakat találják meg a hívások továbbítására egy közös térkép alapján. A mobil üzemeltetőknek, és ez szerepel az ajánlásban is, kezelniük kell tudniuk a 112-es ingyenes segélyhívásokat, ezek a hálózatban prioritást élveznek, Ugyanakkor egy úgynevezett e-call flaget is meg kell valósítaniuk, nevezetesen egy olyan jelzést, ami jelzi, hogy egy, egy balesetről van szó. Az ajánlások, az ajánlás egy puha jogszabálynak minősül, ugyanis a GSM Egyesület már kötelezettséget vállalt a 112-es hívások megvalósítására, és az Equal Flag, vagy jelzés, megvalósítására is kötelezettséget vállaltak az üzemeltetők a közeljövőben. Itt a kérdés most az, hogy ez milyen gyorsan történik meg. Ha nem kielégítő az ütem, akkor egy ennél erőteljesebb szabályozó eszközhöz nyúlunk az univerzális szolgáltatási irányelv alapján. Most nézzük az előkészületben lévő részt, ez a járműben található rendszer maga, és a 2009-es közleményben azt javasoltuk, hogy a járműbe beszerelt rendszert a jármű típus jóváhagyására vonatkozó rendelet fogja kötelezővé tenni, nevezetesen ezeket a rendszereket az összes típus jóváhagyott személygépjárműben, az M1-es kategóriájú járműben, illetve a könnyű gépjárművekben kötelező lesz beszerelni. Nevezetesen ezt egy rendelet fogja előírni. És miután ezt a rendeletet elfogadtuk, ezt követően a bizottság egy felhatalmazáson alapuló jogalkotást fog elvégezni a parlament és a tanács, illetve az összes szakértő bevonásával, amiben részletezni fogjuk a szabályokat, a technikai követelményeket, a szabványoknak megfelelően. Tehát ez lesz a gyakorlati megvalósítás. Tehát az első lépés a rendelet, majd a felhatalmazáson alapuló jog, jogi aktus, a típus jóváhagyásra vonatkozó irányelv alapján. Tehát ez a rész, ez a rész az, amit a 2009-es közleményben elő, előtérbe helyeztünk, kilátásba helyeztünk. Egy kicsit fel kell gyorsítanom, önt uram, mondja az elnök. Jó, akkor az utolsó részhez érkeztem. Ez a PSAP, ez a válaszadó pontok kérdése. Itt a szándék az, hogy egy delegált jogi aktussal egészítsük ki az ítés irányelvet. Ennek ugyancsak fontos része, hogy alapját az európai szabványok képviseljék. Itt feljogosítjuk a válaszadó pontot arra, hogy beszereljék azokat a rendszereket, amelyeknek segítségével meg tudják kapni az e hívást, illetve a minimális adatcsomagot hogyha ez jóváhagyásra kerül, ez azt jelenti, hogy amennyiben egy tagállam be akarja indítani az e-segélyhívó rendszert, akkor ennek a specifikációnak az alapján kell, hogy eljárjon. Nem kötelező a rendszer bevezetése, a kötelezővé tétel a specifikáció elfogadásától számított 12 hónap után következhet be. Az utolsó ábra, amelyet most megmutatnék önöknek, az azt mutatja, hogy miféle sztenderdeket, milyen normákat fogadtunk el, különféle kommunikációs, illetve adatforgalmazási követelményekről szólnak ezek, tehát, hogy milyen rendszerekre, milyen protokollokra van szükség ahhoz, hogy egy elsegélyhívást az ember fel tudjon dolgozni, aztán vannak a magas szintű protokollok, amelyeket aztán a különféle rendszerekben eltültetnek a, a valóságban. A CEN, az ETSI és hasonló sztenderdek, ha képviselik ezeknek a rendszereknek az alapját, amelyeket minden érintett fél átültethet a gyakorlatba. Ezeket egészíti ki az implementációs platform, a gyakorlati megvalósítási platform, ahol az összes tagállam, összes érintett fele részt vesz, és itt folytatódnak a tárgyalások. Elnök, Köszönjük szépen, ez egy nagyon részletes hátteret adott valamennyiünk számára. Az utolsó slide elég bonyolult volt, de hát megerősíthetjük, hogy valóban ez már legalább hét éve napirenden van ez a kérdés. Koch úr is itt van velünk. Sehnalova asszonynak nagyon köszönöm, hogy ezt a dolgot tető alá hozta, hogy az elvet immár a gyakorlat szempontjából is átbeszélhetjük. Most külön örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem Jan Urbánek urat, a Cseh Köztársaság részéről. Ő is egy előadást tart a számokra. tehát üdvözlöm Jan Urbanek urat, a cseh belügyminisztérium képviseletében, különös tekintettel arra, hogy ő képviseli a tűz és mentő szolgálatokat. Ő most a gyakorlati megvalósítás tapasztalatairól fog beszélni, és <laughs> nagyon érdekes, ugye, hogy minden nap szinte születnek betűszavak, az legújabb betűszó, ez a bizonyos PSAP, amelyet talán közbiztonsági válaszadó pontnak fordíthatnánk. Uram, ö, nagy örömmel kérem fel önt, hogy szíveskedjék megtartani prezentációját. Nyomja meg a gombot. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, örömmel jöttem ide önök közé. Ez a második alkalom, hogy megszólalhatok az Európai Parlamenten belül, és szeretném megmutatni önöknek, hogy hogyan van ez a bizonyos PSAP, a válaszadó pont szerepe a bejövő e segélyhívások rendszerében. Úgy gondolom, hogy a PSAP, a válaszadó pontok rendszere nem kellő hangsúlyjal szerepel a az egész elképzelésen belül, nem olyan súlya legalábbis, mint amennyire szerepelnie kellene. Végül is miről beszélünk? Vannak tehát közbiztonsági válaszadó pontok, amelyek jelenleg megvannak, azok gyakorlatilag minden nap foglalkoznak segélyhívásokkal. A csekköztársaságban cirka 15 ezer hívás fut be naponta, Tehát más szóval az operátorok, azok kb. 15 ezer hívást kezelnek naponta. 2011-ben nagyon aktuális számot tudok mondani. 16.305 közúti baleset történt, ahova kivonultak a tűzoltó, illetve mentőszolgálatok. Tehát látjuk, hogy így alakult a közúti balesetek száma a válaszadó pont, pontoknak persze ma is vannak gondjaik, hiszen idegen nyelvekkel kell foglalkozni, aztán látunk az hívások esetén transnacionális hatásokat, illetve vannak úgynevezett néma hívások. Ezek olyan problémák, amelyeket kezelni tudunk majd az elsegélyhívás segítségével. Azonban ez nem az elsegélyhívás megvalósítási platformjának a feladata. A cseh köztársaságban úgy számítjuk, hogy kb. 70% a hamis bejelentések vagy téves riasztások száma úgyhogy nem mindig könnyű ezeket megkülönböztetni az igazi segélyhívásoktól. Néha értékes másodpercek telnek el a döntésig. A Cseh Köztársaságban új PSAP technológián dolgozunk, ez lerövidíti az időigényt, ez a segély nyújtó szolgálatok szempontjából fontos a láncolatban, ugyancsak meg tudjuk majd rövidíteni az időt, ameddig a, a segélyhívás befut a segélynyújtó szolgálathoz. A Cseh már működésben van az úgynevezett e-segélyhívó jelzés, ez a zászló, vagy flag. Augusztus óta van ez alkalmazásban és a Hero Pilot Project keretén belül ugye ez, ez a harmonizált és interoperábilis szolgálatokat készíti elő. Nos, ennek a keretén belül használjuk a 112-es számot. Ez átjátsza a hívást a válaszadó szolgálatainkhoz. Támogatjuk a cseh köztársaságon belül a harmonizált és interoperábilis szolgáltatásokat. Az e-segélynyújtás, illetve segélyhívás életeket ment meg. Hogyan? úgy, hogy rövidít, megrövidíti a, a helyszín azonosításának időtartamát, és automatikus információval szolgál például ilyen és hasonló esetekben, aztán jobb információt tud nyújtani pontosabb helyszín azonosító adatokkal, aztán technikai információt szolgáltat az adott gépjárműről, például a VIN számot, a gépjármű azonosítási számot megadja. Ennek segítségével a helyszínre vonulás előtt jobban fel tudunk készülni a tevékenységre. a különféle típusú autókhoz különféle e, kártyák, e, azonosító e, adatok vannak, ez is segíti a munkánkat. És végül a döntéshozatali eljárást egyszerűsíti, hiszen kiemelten kezeli az ilyen segélyhívó, különösen jelzett hívásokat. Mi kell ahhoz, hogy hatékonyabb legyen az előrehaladás? A, a lehető legkevesebb változtatást kellene foganatosítani, ne húzzuk az időt, ne vesztegessük a pénzt. Olyan ö, tulajdonságokat kell kihasználnunk, amelyek már megvannak a meglevő dolgoknak a lehetőségeit kell kiaknázni. Az e-segély hívó az, Ugye ma csak beszélünk róla, de a jövőben így fog működni, ahogy az ábrán látják. A, a, a megfelelő PSAP, azaz válaszadó pont felé irányítják a hívást, amikor egy elsegélyhívási jelzés fut be, akkor azonban a hálózat másik útat jelöl ki. Tehát vagy a válaszadóközpontba, vagy egy másik csatornán irányítja át. <clears throat> Ilyen módon konkrétan e segélyhívásként ö, ö, jelzik a befutó hívást. A hatékony előrelépéshez vezető lépéseket folytatjuk. E, nem e, úgy gondolom, hogy ne akadályokat keressünk, döntsük el és kötelezzük el magunkat amellett, hogy ezt megcsináljuk a valóságban. A Cseh Köztársaságban 2007-ben eh, csináltunk egy pilotprojektet, Ez a standardizálás korai szakaszában történt meg, de már akkor szerettük volna megvizsgálni a standardeket, kíváncsiak voltunk, hogy ezek mennyire válnak majd be a valóságban. Ugye nem kell külön mondanom, az Európai Bizottság nagyon keményen dolgozott ezen, illetve a szabványosítási szervezetek is keményen dolgoztak. Itt és most köszönöm meg nekik a munkájukat. Az összes standard ki van dolgozva, most pilotprojekteken belül tesztelik ezeket. Bebizonyosodott, hogy az elképzelés jó volt, és beválik a gyakorlatban. Ami számunkra nem jó, az a késedelem. Ezeket sokszor felesleges vagy ellentmondó változtatások okozzák. Van például egy terület, a, az üzemanyag tartája kapcsolatos. Ez a, a segélynyújtó szolgálatok számára nem annyira érdekes, mert hiszen ugyanazon a típuson belül vannak, vannak benzinüzemű vagy folyékony földgázzal hajtott gépjárművek, ez nem annyira érdekes a számunkra, de hogyha ezt bevesszük a jelzések közé, akkor ez késedelmet okozhat. Ugyanakkor van egy másik mező, amelyik a szolgáltatónak a tényleges helyét e, jelzi, ez a mező most eltűnt. Ez a számunkra segélynyújtó szolgálat számára nagyon fontos, hiszen tudnunk kell, hogy honnan, hova kell e, kivonulnunk. Tehát ilyen jellegű változásokról beszélek. Ezek gyakorlatilag haszontalan e, dolgok, és csak akadályt jelentenek van valami, amit állandóan minden fórumon elmondom, elmondok. Szerintem az ilyen elsegélyhívást kötelezővé kell tenni az e jogalkotás rendelkezései révén. A tagállamokban az államigazgatási szektor nem tud pénzt kiadni, hogyha ezt az egész témát nem tesszük kötelezővé a számokra. Hasonlítsuk össze az elsegélyhívást például a, a fogyatékkal élő személyek kérdésével. A tagállamok számára kötelező, hogy a fogyatékkal élők számára biztosítsák azt, hogy ugyanúgy hozzáférjenek a 112-es segélyhívó szolgálatokhoz, mint a normál állampolgárok. Ugyanakkor erre nincsenek normák, sztenderdek. Ezzel szembe vannak kidolgozott sztenderdjeink az elsegélyhívásra, azonban nincs kötelezővé téve az, hogy a gyakorlatban is működjön. Így tehát a fogyatékkal élők területén sem tudunk tovább lépni, mert akármit is fektetünk be, valószínű, hogy azt az intézkedést valamilyen EU szintű jogalkotás megváltoztatja egy vagy két éven belül. Ennél fogva nem investálunk erre. Mindenképpen szükség van a standardek kidolgozására. A projekt eredménye ezt a Cseh Köztársaság közlekedési minisztériumával együttműködésben készítettük el. Ők, ők a felelősei az ITS irányelv végrehajtásának, mi együttműködünk velük. Látják, hogy ez a dispatcher alkalmazás a minimális adat csomagból egy viszonylag teljes körű információt lehet kinyerni. Ez az e hívás. ez az e-segélyhívás, ahogyan megjelenik a válaszadó pont előtt. Ezt a témát egyébként bemutathattam Seknalova asszonynak is. És sikeresen végrehajtottunk egy éles e-segélyhívást egy gépjárműből, ez a hívás befutott a válaszadó pontra, tehát a kommunikációs lánc működött. Úgyhogy immár nem tétovázok, kimondom bátran, hogy az elsegélyhívás rendszer a cseh köztársaságban működik. Ez tehát a valódi ö, válaszadó pont számára fut be ez az információ. Ö, ugyanakkor ö, megjelenik ö, az adott ö, gépjárműnek a a pontja vagy információja eh, a térképen, ugyanakkor a vektor eh, információt is eh, meg tudjuk jeleníteni, irányát. Ez jelentősen lerövidíti a döntéshozatali folyamatot, látja az ember a gépjármű helyét, E, és ennek alapján e, azonnal indíthatja a tűzoltó kocsit e, zárszóként. Amennyiben, hogyha ez a gyakorlati megvalósítás megtörténhetett volna 2007-ben, akkor úgy gondolom, hogy ma mindenképpen megvalósítható, hiszen sokkal jobbak a rendszerek, jobbak az információink. A 2013-ban majd a Hero projekt eh, eh, zárásakor a Csehköztársaságban teljesen üzemképes lesz az e-segélyhívás rendszere. Eh, ez minden gépjárműbe beszerelhető, illetve egy szabványos páneurópai segélyhívást tud majd indítani önökhöz fordulok, és jöjjenek el hozzánk, próbálják ki ezt az hívó rendszert saját maguknak. Köszönöm szépen a figyelmüket! Uh, Köszönöm szépen Urbanek úrnak uh, a prezentációját, és nagyon jó javaslatokat kaptunk a bizottságtól. Láthattuk itt most, hogy gyakorlatban hogyan valósult meg, illetve milyen előnyökkel jár egy ilyen rendszer. Most van egy kis időnk még az eszmecserére, majd Szegnálova asszonyt kérném, hogy foglalja össze az elhangzottakat. A bizottság jogalkotási javaslaton is dolgozik, meg kell vizsgálnunk, hogy ez hogyan illeszkedik majd a mi jelentésünk elkészültéhez. Tehát akkor most megnyitom a képviselők, az árnyék tevők számára a vitát. De Jong úr is itt van, én is itt vagyok, többi árnyék jelentéstevő is, és Rapter úr, aki a saját kezdeményezésű jelentésünk kidolgozója volt, illetve Koch úr, Gebhard asszony, tehát azt hiszem, hogy sokan kérnek majd szót. Kérem, hogy fogják rövidre, hiszen nagyon fontos, hogy Szkenálova asszony jelentéséről is halljunk. Rapti asszonynal kezdenénk, mint korábbi jelentéstevővel, hogy vezesse be a témát, utána az árnyék jelentéstevő következnek, Tun, De Jong, nem tudom, hogy a zöldek részéről ki van, Pendagas kolléga, Vanyú asszony, Buzoy és Gebhardt asszony. Rapti asszony. Üdvözlök mindenkit, és gratulálok. Nagyon örülök, hogy továbbra is öntölti be az elnöki funkciót. Azzal szeretném kezdeni, hogy általában panaszkodunk, amikor a bizottság itt van, és szól hozzánk. Most nem ez a helyzet, és szeretnék gratulálni a bizottság képviselőjének. Nagyon csodálatos dolgokról hallottunk, előrelépések történnek, és ez mindenféleképpen jó az európai polgárok számára. A PSAP-k, tehát a válaszadó pontokra vonatkozóan én görögként mindig a PSI-ről hallok, de amikor a PSAP-ről hallottam, akkor majdnem szívbajt kaptam, mert én szerintem itt inkább a 112-ről kéne beszélni. Még egyszer köszönet Gebhardt kollégának is, a szocialisták részéről ő volt a koordinátor, és azzal tisztelt meg, hogy jelöltek a 112-es kapcsán jelentéstevőnek. Tavaly júliusban döntöttünk, Strasbourgban nagy többséggel ebben a témában. Szernálova asszonynak is köszönet, ugyanis az én munkám szerintem még jobb kezekben landolt. A 112-es rendszernek mindenféleképpen létjogosultsága van, ezt ki kell bővíteni, hiszen ez számos életet menthet meg. A bizottsághoz a következő kérdésem lenne, mennyibe kerülne egy ilyen rendszer az egyes tagállamok számára? A pénzügyi válság idején a költség szempontok nagyon fontosak, mindenféleképpen figyelembe kell venni, és egyértelmű irányt kell követnünk, de nyilván a költségek figyelembevételével hiszen itt végül is emberi életek megmentéséről van szó. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt tovább lépünk az árnyék jelentéstevőkre, Koch urat szeretném megkérni, hogy szóljon néhány szót. Ő volt korábban a, szak, a közlekedési szakbizottság részéről a jelentéstevő a közúti biztonság kapcsán, tehát szeretnénk meghallgatni, hogy az önök szakbizottsága részéről hogyan látja ezt a kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr! A, ma délután a szakbizottságunk is tárgyal majd arról, hogy hogyan tudnánk együttműködni ebben a témában önökkel, és lehet, hogy ellentmondok az előttem szólónak, de én egy kicsit csalódtam a bizottság által elmondottakban. Itt voltak már különböző tervek, ütemtervek az elsegélyhívó hívórendszer bevezetésére, és most pedig azt hallom, hogy visszatekintve mennyire jó ez az egész, jó az elképzelés, de ugyanakkor nem sok minden történt, ami előre vinne minket. Tehát én ma azt szerettem volna inkább hallgatni, hogy konkrétan milyen időpontot tűzünk ki arra, hogy minden járműben szabványosan szerepeljenek ilyen berendezések. Tíz éve már beszélünk erről, és semmi nem történt ki, történt ezügyben sem a személyi gépjárművekben, sem egyebütt. Tehát egy-két dolgot majd a jelentésemben is megjelenítek, amiben szerintem egyet tudunk érteni, és amit az egész parlament támogatni fog. Most valódi teljesítményre van szükség, és szerintem a bizottság ettől messze eh, elmaradt eh, az eddigiek során. Elnök, köszönöm szépen, természetesen mi is eh, szívesen együtt működünk önökkel, hiszen ez közös érdekünk. Akkor az árnyék jelentéstevő kapnak szót, Tun asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm az előttem szólók hozzászólását, úgy tűnik, hogy mindig újfent ismételgetjük az utasok biztonságának fontosságát, a balesetek száma az egyes országokban eltérő, ennek ellenére nagyon fontos, hogy egy megbízható segélyhívó rendszer működjön. A bizottság és a parlament javaslata üdvözlendő, de számos dolog még tisztázásra szorul, pontosításra szorul, és fel kell gyorsítanunk a munkánkat. Megemlíteném a 112-es segélyhívó szám kérdését, ami egyelőre még mindig nem működik egész Európában, legalábbis nem úgy, ahogy kellene. Már régóta beszélünk az elektronikus segélyhívó rendszerről, ennek ellenére nincsenek konkrét határidők vagy projektek, és ez az egész téma ugyanakkor rendkívül sürgető, tehát a mi bizottságunknak a közlekedési szakbizottsággal közösen együtt kell működnünk, hatékonyabban kell együttműködnünk, és gyorsabban a bizottság javaslata alapján, ugyanis számos teendőnk van még. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy rajtam kívül már csak De Jong úr van itt az árnyék jelentés tevők köréből, a zöldek részéről nincsen itt a szárnyék jelentéstevő. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy itt még többen kértek szót, éppen ezért kérem, hogy mindenki csak röviden szóljon, hiszen hamarosan szavaznunk kell. Köszönöm szépen, én is csatlakozom a többiekhez, akik gratulálnak a megválasztásához. Amikor először választottuk meg a szakbizottság elnökének, akkor azzal kezdte, hogy nem csak a nagy frakciókat, hanem a kicsiket is képviselni fogja, és azt hiszem, hogy megfelelt ennek az ígéretének. És gratulálok az alelnököknek is. Rövid leszek, elnök úr. A 112-es rendszerrel kapcsolatosan is már árnyék jelentéstevő voltam, és a segélyhívó számmal kapcsolatosan már akkor kifejtettük, hogy nagyon nehéz lesz elmagyarázni a polgároknak, hogy ez nem egységes rendszer egész Európában, és esetleg más számokat is hívniuk kell. Úgyhogy általánosságban én támogatom az egységes e segélyhívó rendszert. Az első kérdés, amit azonban érintenünk kell, a személyes adatok védelme, hogyan lehet az információkkal való visszaéléssel szemben megfelelően fellépni, erre vonatkozóan további információkat várnék. Másodszorban, ha jól tudom, ez a rendszer minden járműre vonatkozna, még a legolcsóbb gépjárművekre is. A kérdésem az, hogy egy autó ára mennyivel emelkedne meg, ha ezt a berendezést kötelezően be kéne építeni minden járműbe. A további kérdésem Orbánek úr prezentációjával kapcsolatos. Én megértem a frusztrációt, ami a szabványok és a követelmények megváltozásával kapcsolatban felmerül. hallhatnánk arról, hogy ezek technikai jellegű módosítások, vagy pontosan milyen változásokról van itt szó. Említette, hogy a tagállamok vonakodnak a bevezetéstől a költségek miatt. És szeretném Rapti asszony kérdését megismételni. Milyen költségekkel járna mindez, különös tekintettel a válságra az egyes tagállamok számára, hiszen mindenki csak óvatosan költekezik. Egyébként az elképzelést összességében támogatom. Elnök, köszönöm szépen a kedves szavait. Azt hiszem, hogy ma nem tudunk minden kérdést megválaszolni, de gondolom, hogy Szegnalova asszony jegyzetel, és mint árnyék jelentés tevő, majd én is eh, azon leszek, hogy a megfelelő válaszokat megtaláljunk további kérdések. Pendegas eh, kolléga. Köszönöm szépen, Malcolm, én is gratulálok megválasztásodhoz a szakbizottság elnökeként, és eh, biztos vagyok benne, hogy továbbra is kiegyensúlyozottan fogod ellátni ezt a funkciót. Tavaly év közepén 22 tagállam csatlakozott eh, az elképzeléshez. A bizottságtól a kérdésem az, hogy hogy áll a jelenlegi helyzet, illetve akik még nem csatlakoztak ehhez az elképzeléshez, miért nem tették azt. Elnök, igen, ez egy nagyon egyértelmű és hasznos kérdés volt. Azt hiszem, hogy az egyik ország, amely nem írt alá, az a saját országom volt. Gebhardt, az kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm a beszámolókat, a prezentációkat. Urbanek úr említette, hogy nem kell túl sokat akarni, nem szabad, hogy túl sok változásra kerüljön sor, annak érdekében, hogy minél előbb be tudjuk vezetni a rendszert. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy itt végül is az emberek biztonságáról, életéről, egészségéről van szó, és nem várhatunk végtelenségig, hogy valami történjen, tehát minél előbb meg kell tennünk ezt a lépést. Fel kell lépnünk, és azt kell mondanunk, hogy itt van egy rendszer, ami lehet, hogy még nem tökéletes, tovább kell majd fejleszteni, de nem várhatunk addig, amíg a rendszer tökéletesedik, és a végtelenségig elhalasztani ennek bevezetését. Tehát ezt akartam még egyszer kiemelni. Köszönöm szépen, elnök. Buzói kolléga nagyon energikusan képviselte az univerzális szolgáltatások irányelvet, úgyhogy megadom a szót. Igen, ez egy nagyon jó jelentés, és az árnyék jelentéstevőnkkel majd egyeztetjük az álláspontunkat. Most három dolgot szeretnék említeni. Először is az, hogy mennyire fontos, hogy minden mobil hálózat üzemeltető úgy alakítsa ki a hálózatot, hogy megfelelően automatikusan tudják továbbítani a járművekből induló segélyhívásokat. Másosorban támogatjuk azt a javaslatot, hogy a tagállamok ösztönözzék a mobil üzemeltetőket arra, hogy a 112-es páneurópai számokat ingyenesen biztosítsák, illetve az erről indított hívásokat, és olyan rendszereket határozzanak, alakítsanak ki, amelyek meg tudják határozni a segélyhívásokat. Ezt nem költségként kell felfogni, hanem olyan befektetésként, ami életeket menthet. Köszönöm, elnök. Végezetül pedig Vanyu asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nem szeretnék semmit ismételni abból, ami már elhangzott, csak gratulálni szeretnék eh, Szenelovasszonynak, illetve azoknak, akik információkat közöttek a számunkra mai napon. Nos, eh, az utóbbi negyed órában mi is hangzott el. Többek között az is, hogy négy éve dolgozunk az univerzális szolgáltatási irányelvet, ahol Malcolm és Agymalkom is jelezte, és a 112-es segélyhívó szolgáltatás nélkülözhetetlen. Arra van szükség, hogy most már a bizottság és az Európai Parlament is, csak úgy, mint a tagállamok együttesen, együttműködve lépjenek előre, együttműködve a szolgáltatókkal, azért, hogy technológiailag is megvalósítsuk azt, ami lehetséges, ugyanis lehetőség van erre, és aztán persze lehet még tovább fejleszteni, tökéletesíteni a rendszert a következő években, de mindenképpen a politikai szándékunk teljesen világos kell, hogy legyen sürgős az, hogy a teljes európai térségben felállítsuk ezt a szolgáltatást. Ez abszolút nyilván való, és mindenképpen meg kell tennünk mindent, hogy gyorsan építsük ezt ki. Okay. Um... Arias. Uh, igen. Uh, Arias úr ön az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó munkacsoport vezetője. Köszönöm szépen, gratulálok. É. Gratulálok a többieknek is, és ha megengedik, akkor nagyon röviden kitérnék arra, hogy milyen fajta megoldásokat tudunk alkalmazni a segélyhívó számmal. Nézzük meg azt, hogy mi történik akkor, amikor valaki balesetet szenved. Nos, fel tudja-e venni a kapcsolatot a különböző szolgáltatókkal, tudja e közölni azt, hogy hány személy sebesült meg, milyen nyelven szólalhat meg. Ugye 27 nyelvünk van az Európai Unióban, milyen nyelvet használhat az adott esetben megsebesült személy. Aztán mi történik a bérelmények esetében, a bérelt kocsiknak az esetében? Ha valaki például egy másik tagállamban, mint a sajátonos tagállama, ő kocsit bérel, akkor hogyan tud élni ilyenfajta lehetőségekkel? Köszönöm szépen. Well, um... Köszönöm szépen. Már a szavazás idejében volnánk, de azért még egy kis időt áldozunk erre. Van de Pyle úr, számos kérdés merült fel, nem hiszem, hogy mindre tudna most válaszolni. Jó lenne azonban, hogyha beszélne az ütemezés kérdéséről, illetve arról, hogy az önök szempontjából hogy néz ki a jogalkotásra vonatkozó jogszabályok kérdése. Aztán hogyha Urbánek százados úr esetleg eh, hozzáfűzni, óhajt valamit az elhangzottakhoz, akkor megadjuk neki a hangot. De hát eh, Van de Pál úr elsőként. Nagyon szépen köszönöm. Mit is hallotta meg mindenképpen az elhangzottak közül? Először is egy nagy támogatásra a 112-es segélyhívó javára köszönet ezért, és ezen felül az IK Kól szolgáltatást támogatták itt a hozzászólók, azt hiszem ez alapvető fontosságú. Ami az ütemezést illeti, az előbb röviden átfutottam csak az ütemezésen, de mégis most jelzem azt, hogy a célunk az, hogy 2015 2015-re, 2015-re valamennyi járműben hozzáférhető legyen az ikol szolgáltatás, legyen az ö, haszongépjármű, könnyű haszongépjármű, vagy pedig gépkocsi. A ütemezés és a roadmap, az úti tervet megtalálják az írásos dokumentumban, a fóliákon, ami pedig a költségeket illeti. a méret arányos megtakarításokra kell koncentrálnunk, ez olcsóbbá teszi a költségeket, és úgy számítjuk, hogy 80 eronyit fog ez képviselni járművekért. Ami pedig a gyors szolgálatot, szolgálatot illeti, a 112-es, amennyiben ugye működik a PSAP-ken keresztül, akkor gyakorlatilag nagyon kevés járulékos költségek társulnak majd el ehhez, és hát 30 ezer euró és 300 ezer közötti az a költség, amely a PSAP-nak a méretétől függően ráfordíthatunk, tehát a közbiztonsági válaszoló központoknak a méretétől függ ez a költség, ami pedig a nyelveket illeti, a hozzáférhetőség nyelveit illeti. Nos, elektronikus továbbításban van részük az információknak, és ezeket az információkat a PSA-pokhoz eljutatjuk, a, és az adott utas, mondjuk, hogyha a francia és Angliában utazik, akkor a rendszer gyakorlatilag lefordítja angol nyelvre az ő segélykérését. Nézzük meg most azt, hogy a jármű és a segélyközpont közötti információ hogyan zajlik. Nos, egy olyan csatornán, amely automatikusan megnyitott, tehát automatikus rendszerben nyitott, de ugyanakkor kézileg is megnyitható, elindítható a kapcsolat felállítása a sebesültek és a központ között. Aztán azt is tudni kell, hogy automatikusan tudjuk közvetíteni azt, hogy hány személy sérült meg, mégpedig azért, mert hogy a biztonsági üveg használata automatikusan továbbítja azt az információt, hogy hányan utaztak a fedélzeten. Köszönöm. A cseh vendégünkhöz fordulók, Urbanek százados hozzászólna? Megadom a szót. Elnök úr, köszönöm a szót. Jó néhány kérdést hallottam a jelenlevők sok kérdést tettek fel. Két dologra térnék ki. Az egyik, hogy a válaszadó központok milyen költségvonzatot jelentenek. Itt nem tudok konkrét számot mondani, nem tudom mennyibe kerül. A dolog lényege az, hogy az e-segélyhívás megvalósításának költsége valójában a már meglevő technológiától függ, amelyet az adott tagállamban alkalmaznak. Hogyha a tagállam a modern PSAP technológiát használja, akkor az e-segélyhívás gyakorlati megvalósítása nem jelent magas költségvonzatot. E, jó jó árért meg lehet ezt valósítani. A tagállamban azonban régi a technológia, amely nem teszi lehetővé, hogy olyan jó legyen a szolgáltatás, amilyen lehet. Ez tulajdonképpen nem is az e-segélyhívás megvalósításáról szól, hanem az általános 112-es segélyhívó kapcsolatos szolgáltatásról vonatkozik. Ilyen esetben a tagállamnak többet kell investálnia, de ez nem az elsegélyhívás miatt, hanem azért, mert egyébként is az a cél, hogy az adott rendszeren belül jó, magas színvonalon biztosítsuk az, a 112-es segélyhívó szolgáltatást. Még a második dolog, amire választ adnék, a nyelvi akadály kérdése. Ahogy a prezentációban mondtam is, valóban felmerül a kérdés a 112-es hívószámnál. A hívások 5 százaléka idegen nyelven fut be. Ezt a helyzetet még az e-segélyhívás előtt meg kellett oldanunk. Tehát ilyen szempontból az e-segélyhívó az nem, nem más, mint a többi. Tehát ki kell dolgoznunk a módszert, hogy, hogy milyen nyelvet használunk. Ha például a gépjárművezető Ausztria, Ausztriából érkezik, akkor valószínűleg németül beszél. A befutó hívás információ alapján nem tudhatjuk, hogy a vezető milyen nyelven kommunikál majd. Ez persze nem az elsegélyhívás problémája. Ezt a kérdést meg kell oldanunk egy más csoporton belül, például a, a, a vészhelyzeti hozzáféréssel kapcsolatban. Tehát ez nem az e-segélyhívás kizárólagos területe. Úgy kell kidolgoznunk a megoldást, hogy a folyamat ne legyen késedelmesebb, elnök. Köszönjük szépen, és köszönjük, hogy megosztotta velünk a tapasztalatait. Egyébként én árnyék jelentéstevő vagyok a témában. Nyilvánvaló, hogy a legfontosabb, hogy az elsegélyhívásnál adatok érkeznek be a központba, ez a nyelvtől független. Hogyha, hogyha az adott vészhelyzeti szolgálatok több információval rendelkeznek, ez az, ami kulcsfontosságú. És ez a technológiának az, ami rendkívül fontos eleme. Szeknalova asszony, egy rövid zárszóra adom meg a lehetőséget. pane předsedo. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr. Élek a lehetőséggel, hogy mindenkinek köszönetet mondjak, akik segítettek a prezentáció kidolgozásában technikai kérdésekről beszéltünk, különféle gyakorlatokat és tapasztalatokat osztottunk meg, de hát úgy látom, hogy elég erős a politikai akarat arra, hogy a rendszert bevezessük. A következő, amit elmondanék, a jelentés kidolgozása előtt minden árnyék jelentéstevővel szeretnék találkozni, meg akarom velük beszélni a jelentés minden aspektusát. Megnézzük, hogy mi a legmegfelelőbb megvalósítási forma. Koch úr is említette ezt, én egyébként magam is tagja vagyok a közlekedési eh, szakbizottságnak, tehát szeretnék majd beszélni arról, hogy hogyan, milyen módon tud ez a két szakbizottság, az meg a miénk itt eh, együtt működni, hiszen számos szinergia mutatkozik, és ez kulcsfontosságú a parlamenti munka szempontjából. Így látom a jövőt, köszönöm. Köszönöm szépen. Én is várom ezt a megbeszélést. Utána majd visszatérünk a koordinátorok szintjére, megbeszéljük a várható időbeosztást, az ütemezést. Egyébként hálásak vagyunk a közlekedési bizottság részére. Mindenkinek megköszönöm a végzett munkát, most pedig tovább lépünk, egy rövid szavazás következik. Azért csináljuk ezt, mert ez az európai vállalatok felelős vállalatás irányítási kereteivel kapcsolatos vélemény. Kicsit csúsztunk. Ugyanis a Talisnál bizonyos kábeleket elloptak, és nincs megfelelő technológia a fémek megfelelő detektálására, Mindenesetre ez egy gyakorlati példa. Ugyanakkor viszont említette a kolléga nő, hogy ennek ellenére folytassuk, illetve bonyolítsuk le a szavazást. Tehát szerintem akkor rá is térhetnénk rögvest. Elektronikusan ö, szavazunk, ha szükség van rá, illetve a zárószavazásnál, majd meglátjuk, hogy hogyan haladunk. Kezdjük először, ö, tehát akkor a Gripsféle jelentéssel, Európai Váltak Felelős Feltűnás keretei első módosítás mellett ellene egyértelműen elfogadtuk, egyes módosító, Dujong féle módosító mellette ellene elfogadtuk, ötös módosító, megnyitom a szavazást az ötös módosítóról. 35-en szavaztak, még néhány kártya 38 kártya, de még nem szavazott mindenki, úgyhogy még van néhány másodperc. 22-16 arányban elutasítottuk. Hatos módosító, mellette ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszumos mellett ellene elfogadtuk egyértelműen. 11-es de féle módosító Megnyitom a szavazást a 11-esről. Lezárom a szavazást. Ezt is elvetettük. 13-as Schmidtféle módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk 19-18 arányban. A 14-es, 15-ös okafogyottá válik, következik a 16-os Gregféle módosító mellett ellene elfogadtuk. 17-es McLarkin féle módosító, megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Akkor következik a 19-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 18-as. Megnyitom a 18-asról a szavazást. 39-en vannak jelen, lezárom a szavazást. 25-11 arányban elfogadtuk. 20-as Dejongféle módosító, megnyitom a szavazást. A szocialistáknál egyel többen szavaztak, úgyhogy kérem távolítsanak el egy kártyát. 38-at tartanunk kell, lezárom mindjárt a szavazást, most le is zárom elutasítottuk. 21-es de Jongféle módosító mellett ellene egyértelműen elutasítottuk. 22-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 23, 24, 25-ös okafogyottá válik, követ, illetve a 29-es is. Következik 26-os eh, eh, Schmidt-féle módosítás két részben, vagy részenként szavazunk. Megnyitom a szavazást az első részről, a 26-os módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a második rész, mellett ellene elfogadtuk, a hármas rész mellett ellene szintén elfogadtuk. Következik a 27-es módosító. Megnyitom a 27-esről a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 28-as Gregféle módosító mellette ellene elfogadtuk. 30-as tejönkféle módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 31-es, szintén Jong féle módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. egy szavazattal elbukott. Weiler asszony 34-es módosítója részenként első rész mellett ellene egyértelműen elfogadtuk, második rész megnyitom a második rész szavazását. Lezárom a szavazást. 19-19 arányban elbukott. 32-es módosító McClarkin asszonytól első részről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a második rész következik. Mellette, ellene, ezt egyértelműen elvetettük. A 33-as okafogyottá válik, következik a 35-ös mellett ellene tartózkodás el. Fogadtuk, most pedig a vélemény egészéről szavazunk, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 35-2 arányban elfogadtuk a vélemény tartózkodás nélkül. Köszönöm szépen, köszönjük Grip asszonynak, ugyan nincs jelen. Köszönöm mindenkinek, hogy szavazott, és mielőtt távoznának, egy nagyon fontos projektre kerül sor. Két új tagot üdvözlök a szakbizottságban. Hatsimakakis urat, mint új tagja a szakbizottságunknak, és Kofferáti urat, aki szintén csatlakozott hozzánk. Üdvözlöm Önöket, és remélem, hogy aktív tagjai lesznek a bizottságunknak. Most akkor a következő napi rendi pontra rátérnénk, saját jelentésemről van szó, kertelési célú vízi járművek és motoros vízi sporteszközök témájában. Kérem, aki nem kíván részt venni ennek a nagyon fontos témának a megvitatásában, csendben távozzon, ugyanis át kell térnünk a prezentációra, a hatásvizsgálatra. Kérem, Uh, this is, uh... Nagyon fontos átdolgozása ez egy már meglevő belső piaci irányelvnek. Ez a szakbizottság vizsgálta a témát. Örömmel üdvözlöm az előadó társamat, a közlekedési szakbizottságtól, Robert Zila urat, illetve Tartarella urat a Környezeti, Környezetvédelmi Szakbizottságtól. Ők is csatlakoznak hozzánk a felméréssel kapcsolatban. Fontos mondani valójuk van ezzel a témával kapcsolatban. Az árnyékjelentéstevők közül Schwab, Mandels, Ruders asszony és Diong úr is. Remélem, hogy visszatér közénk, mert ő is árnyék előadó volt és Girao urat is szeretettel üdvözlöm a vállalkozási főigazgatóságtól. Az ő részükről az ő asztalán volt ez a bizonyos javaslat. Tudják, hogy az ilyen hasonló fontos dossziéknál az a szokás, hogy elsőként a bizottságot kérjük fel, hogy mondják el, hogy ők mit látnak fontosnak, hogyan mérték fel a témát, mit kell elérni. Úgyhogy egy, egy PowerPoint prezentációt látunk elsőként, utána majd fogadjuk a beérkező kérdéseket. Giraldo úrnak azonnal megadom a szót. Szóval szíveskedjék megtartani a prezentációját. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm ezt a lehetőséget hogy bizonyos magyarázatokkal szolgálhatok arról, hogy miféle változások jelentik a vita tárgyát. Tehát az irányelv, amelyről beszélünk, a kedvtelési célú vízi járművek és motoros vízi sporteszközökre vonatkozó irányelv. Rövidesen meg is kezdem a prezentációt Tudjuk, hogy kevés az idő, ennél fogva tehát összefogottan igyekezzük bemutatni a hatásvizsgálat eredményét, illetve azt, hogy miféle változtatásokról is eh, kell majd beszélnünk. Nos tehát, alapjában véve három témára eh, összpontosítunk, megnézzük, hogy melyek a meglevő eh, jogszabályok, milyen javasolt változtatásokra lesz szükség. Nos, tehát magával az ágazattal kapcsolatban nagyon fontos tudni, hogy 270 ezer emberről beszélünk, az ő alkalmaztatásukról van szó, a teljes értékesítési volumen 9 milliárd eurót tesz ki, 2600 ezer hajóépítőről van szó, illetve 4000 hajó hajtómű előállítóról, tehát nagyon fontos ez az ágazat. Az export-import aránya három az egyhez, hez Azt is tudnunk kell, hogy ez az ágazat nagyon megszenvedte a 2008-9. évi gazdasági válságot. Gyakorlatilag stagnál az ágazat. 2011-ben volt bizonyos élénkülés, de hát nagyon-nagyon messze vagyunk azoktól a, a termelési szintektől, amelyek a válság előtt voltak. Nos, a jelenlegi jogszabályokkal kapcsolatban a 94 per 25 per EK irányelv célja, hogy létrehozzunk egy egységes belső piacot a kezelési célú vízi járművek számára. Egyúttal emeljük a biztonsági és környezetvédelmi követelményeket a kettelési célú jármű gyakorlatilag a személyek szállítására szolgál, vannak félkész, benefejezett járművek, illetve vannak olyan elemek, amelyek a, a amelyek a biztonságot szolgálják. Vannak kivételek e-, ezen irányelv alól, például a kenó, kajak, szörfdeszkák, illetve történelmi jellegű vízi járművek. Ez a <clears throat> jogszabály, ez egy új hozzáállást jelent, ez azt jelenti, hogy nem csak az alapvető követelményeket határozza meg, ahol ugye a technikai részleteket harmonizált standardek tartalmazzák, ebből 60 aktív standard van. A kivitelezés területén négy alap kategóriát különböztettünk meg a hajóknál, a mindegyik a tulajdonképpen a szélerőt, illetve a hullámok magasságát veszi figyelembe. Egy így kategorizáltuk a vízjárműveket. A 2003-ban a szoban forgó irányelvet módosították, a hatályt akkor kiterjesztették személy szállító vízjárműre, illetve robbanó motoros meghajtásra is. Akkor egyébként bevezették az úgynevezett elkészülés utáni szabálykövetési felmérést, PCA ennek az angol betűszava. Ezen kívül pedig bevezették azt, hogy az Európai Unió milyen környezetvédelmi követelményeket támaszt. Vannak ö, különféle eltérő ö, forrásból származó vízi járművek, ezek nem Európában származnak, tehát itt a konformitást ellenőriznünk kell. Visszatérnék egy pillanatra a, a, a környezeti követelményekre, például a, a motorok kibocsátási szintjére és egyebekre. Természetesen az 2003 óta jelentős technikai fejlődés történt. E, tovább lépünk általános követelmények. A, a hajótörzs azonosítása egy fontos követelmény. A, az integritás, illetve a szerkezeti követelmények kérdése is fontos. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan kezelhető, milyen sajátosságokat mutat az adott vízi jármű, valamint azt, hogy a különféle gépi, képek, gépi berendezések hogyan kerültek beszerelésre. A, a szabálykövetés felmérése, a konformitás felmérése e, általában a gyártókra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit követi. E, a 12 méter e, alatt és feletti hajók között teszünk egyrészt különbséget, de hát persze megvan egyfajta önbevallásnak a lehetősége, hogy az adott vízi jármű megfelel a vonatkozó előírásoknak és jogszabályoknak. <clears throat> vannak a, a szabályok betartását ellenőrző testületek, e, ezek időnként megvizsgálják a hajót, illetve az alkotó elemeit. A személyi szállító vízijárművek e, esetén ugyancsak van egy ilyen szabálykövető e, felmérés. Itt is vannak értesítendő testületek. Eh, a tájékoztatást eh, kapott testületek részt vesznek a, a szabványossági vizsgálatban. Eh, legtöbb esetben szükség van arra, hogy a tájékoztató testület ugyancsak részt vegyen a vizsgálatban mi a jelenlegi helyzet, a felülvizsgálat hogyan áll. Már 2004-ben elkezdődött egyfajta számvetés, ezek után megszületett az első hatásvizsgálati tanulmány, a bizottság 2007-ben kibocsátott egy jelentést, egy kiegészítő hatásvizsgálat történt 2008-ban, aztán a nyilvános konzultációra 2009-ben illetve 2011 részében került sor. Melyek a főbb változások? Két hozzáállást vizsgáltunk meg. Egy, hogy felmérjük, hogy melyek a főbb változások, amelyeket a, a jogszabályok területén kéne bevezetni. Kettő, milyen változásokra volna szükség a környezetvédelemmel, illetve a zajvédelemmel kapcsolatban. A jogszabályi e, változások kapcsán az első felmérés azt mutatta, hogy e, e, bizonyos fogalom meghatározásokat pontosítani kell, például az építés, illetve a, az elkészítés utáni felmérést. Pontosítani kell, meg kell mondani, hogy milyen termékekre vonatkozzon ez. Ugyancsak összhangba kell ö, hozni ö, az irányelvet ö, az NLF ö, kerettel. A, a a kipufogó gázok kibocsátásának a limitjeit újra meg kell határozni, azaz a, a hajóknak a környezetvédelmi teljesítményét meg kell pontosabban határozni. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy eh, ebben az ágazatban elősegítsük a versenyképesség növelését. a hatály kérdésében meghatároztuk a vonatkozó rendelkezéseket, pontosítottuk ezeket. Ismételni szeretném, hogy az adott területen belül nincsenek jelentős változások. Ezek a rendelkezések tulajdonképpen csak tisztázó, pontosító rendelkezéseket jelentenek, tehát személyszállító vízi járművek, sport és szabadidős felhasználású vízi járművekre is kiterjed ez a rendelkezés. A különféle kenuk és kajakok továbbra is ki vannak zárva. Ezeket ugye evezővel hajtják. Új a szektorra szabott meghatározásokat kellett megfogalmaznunk, például vízjármű saját használatra, illetve vannak magánimportőrök, amelyek, akik részben elkészült hajó testeket vagy vízjárműveket importálnak. Ezeknek az esetében az elkészülést követően egy ellenőrzésre van szükség. Tehát elég egyértelművé tettük, hogy személyes felhasználási célú víziárművekre vonatkozik a jogszabály. Az új jogi kerettel szerettük volna összhangba hozni ezt a, az irányelvet. Az új jogi keretnek e, a rendelkezés alapján a 765 per 2008-as EP e, e, rendelet, illetve a 768 per 2008 EK rendelet az, amely vonatkozik erre a területre, ami pedig a kibocsátási korlátok szigorítását illeti, Itt egyértelmű, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy szükség van-e szigorúbb kibocsátási limitekre. Ne felejtsük el, hogy a, a kettőlési célú vízi járművek kibocsátása tulajdonképpen 0,7, illetve 0,1 százalékkal járul hozzá a teljes kibocsátáshoz, illetve e, a, a, az úgynevezett részecske kibocsátásnak 0,01%-át e, adják. A nitrogén oxid e, kibocsátás csak a különféle zónákban, illetve kikötői területeken volt jelentősebb, méghozzá akkor, amikor ilyen csúcsforgalmi időszakok voltak. Az, a világ egyéb területein, egyéb régióiban vannak szigorúbb szabályok, illetve sztenderdek is. Tehát három forgatókönyvet vizsgáltunk meg, az egyes az a szokás szerint nincs változás, kettő, ennél megnéztük, hogy mi van akkor, hogyha a kipufogógázok kibocsátási limitjeit szigorítjuk, a harmadik pedig szigorítjuk a kibocsátási limiteket, ugyanakkor bizonyos esetben enyhítő körülményeket veszünk figyelembe. A hármashoz három all opció van, egy rugalmas forgatókönyvet használunk, egy, a kertes verziónál átmeneti időszakot, illetve a 3.3-asnál egy átmeneti időszak lenne a kis motorok gyártóival kapcsolatban. Itt van tehát a felmérés, a vizsgálat végeredménye. Ez a gazdasági hatásokat vizsgálta. A kettes alternatíva, tehát amikor szigorítjuk a kibocsátási limiteket, e, itt a nettó e, eredmény 1,9 milliárd eurótól 34,1 milliárd euróig ter, terjed. Aztán a a rugalmassági alprogram szerint a nettó eredmény az 4,8-től 34,6 milliárd euróig terjedne a hatás. Aztán, amikor átmeneti időszakot is bevezetnénk, akkor az eredményt, a hasznot 5,7 és 34,9 milliárd euró közé tudjuk helyezni. A 3.3-as al alternatíva, itt a KKV-knak is lehetőségeket adunk. Itt a nettó gazdasági hatás az szinte azonos, mint a 3.2-esnél, 5,7 és 34,8 milliárd euró között mozognak. Nézzük meg most a szociális hatásokat. Eh, vannak ugye a CI és az SI szabvány szerinti eh, hajtóművek. Ezek, ezen esetekben eh, a, a megszűnő munkahelyek a CI típusú motoroknál a, a kettes a, a, a alternatívánál kevesebb, mint 100, a 3.1-nél 10 alatt van a megszűnő munkahelyek száma. A 3.2-esnél hát valószínűtlen, hogy megszűnnének munkahelyek. A szigorúbb kibocsátási programoknál átmeneti időszakkal valószínűtlen a munkahelyek elvesztése a CI motoroknál, illetve SI motoroknál 100 fő alatt, vagy 100 munkahely alatt maradna ez. És a KKV-knél az átmeneti időszakkal számolva, hát nem valószínű, hogy oda vesznének munkahelyek. Nos tehát akkor következtetések. Felmértük azt is, hogy mi lenne, hogyha csökkentenénk a kibocsátás szintjét? A zajszint esetén figyelembe kell vennünk, hogy a zaj kibocsátás nem csak a motorokkal kapcsolatos, hanem számos tényezőnek a kombinációjából adódik, például a hajó törzs által generált hangra is gondolnunk kell, illetve a különféle fizikai körülményekre, mint például a hullám, hullámverés hangjára. Aztán a, a zajoknak az érzékelés, az appercepció az egy szubjektív dolog, és jelentős mértékben múlik az időjáráson, azon, hogy éjszaka vagy nappal van, a topográfián, a felhasználástól, illetve a hajó sebességétől, stb. A végkövetkeztetés e tekintetben az volt, hogy a, a, a motorhang az csak részben járul hozzá az érzékelt hanghatáshoz, hogyha tovább csökkentjük a zajszint határát, ezzel csak marginális eredményeket tudunk elérni. Különösen akkor, hogyha ezt összevetjük azzal, hogy mennyibe kerülne a hajó motoroknak az áttervezése annak érdekében, hogy a hajó motor zajszintje csökkenhessen. Úgy gondoljuk, hogy a költségvonzat nem áll arányban a teljes zajszint, az érzékelt zajszint csökkenésével. Megnéztük, hogy milyen egyéb lehetőségeink volnának a zaj a, a kettelési célú, illetve személyes használatra szolgáló vízi járműveknél. Például az egyik opció a sebesség csökkentése. Ennél fogva tehát az irányelv tervezet ötös cikkeje megnyitja lehetőséget a tagállamok számára, hogy bizonyos területeken vezessenek be megkötéseket, limitálásokat. Ezeknek a célja a zajcsökkentés lenne, az imént elmondott eszközök igénybevételével. Aztán a kipufogógáz kibocsátásának a kérdése. Itt a 3.3-as al, alternatíva egy átmeneti időszakot írna elő a, a, hajtóműgyártók számára, illetve egy külön átmeneti időszakot a KKV motorgyártók számára. Hangsúlyozni szeretném, hogy a kibocsátás, a kipufogó gáz limitálás az pozitív hatásokkal jár a munkahelyteremtés és a versenyképesség vonatkozásában is. Korábban ugye az volt az egyik probléma, hogy világszerte számos eltérő követelmény élt, ugye legalább két fajta gyártá, gyártósort kellett működtetni, hogy az ember eleget tudjon tenni a világ különféle részén bevezetett szabályoknak úgy tűnik, hogy ez most az egységesítés irányába mozdul el, tehát a mi iparágunknak lehetősége lesz arra, hogy a méretgazdaságosság szempontjait is figyelembe vegye, ergo növekedjen a versenyképesség. Itt szeretnénk most lezárni ezt a kis előadást. Köszönjük a figyelmüket, és a további magyarázatokért, illetve további információkkal szívesen rendelkezésre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt az egyértelmű bevezetést, és mielőtt rátérnénk a hozzászólásokra, szeretném üdvözölni a szakbizottságunkban az Aston Egyetem hallgatói csoportját az én választókörzetemből érkeztek. Szeretettel üdvözlöm Önöket, és ez pusztán egy véletlen, hogy pont az én jelentésem megtárgyalására jöttek be, úgyhogy lehet, hogy valami izgalmasabbat vártak a napirenden, de minden esetre üdvözöljük őket. A jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők kérnének szót elsőként. Schwab úr, Repo, Koprati kolléga, Mendes, kolléga, Rúle és sajnos De Jong úr nincsen, de remélhetőleg csatlakozik hozzánk a későbbiekben. Tehát akkor megnyitom a vitát, én mint jelentéstevő szólnék. Először is nagyon hasznos ez a hatásvizsgálat, mint ahogy a bizottság elmondta, már hosszú ideje hatályban lévő irányelv felvizsgálatáról szól. Nagyon komoly előkészületek zajlottak 2007 óta, és ideje lenne most már dönteni leginkább a gyártókat és a polgárokat eh, érinti ez a kérdés, tehát nyilvánvalóan ők kíváncsian várják a javaslatokat. Én konkrétan eh, szeretnék valamire rámutatni, amit az előadása végén említett, az új kibocsátási határértékekre vonatkozóan, és eh, gondolom meg tudja erősíteni ezt majd a végén, azt, hogy az új javaslatok szerint ezek a kibocsátási értékek megfelelnek az USA-ban érvényesekkel, tehát az exportőrök esetében, és ahogy rámutatta az export forgalom szempontjából, ez egy komoly előrelépés, pozitív fejlemény lenne számukra. Itt nagyon fontos, hogy a globális szabályozókat is megvizsgáljuk mindennek kapcsán. Úgyhogy ez a vitának egy érdekes része lehet megvizsgálandó, hogy a vita mennyiben lépett előre ezen a területen. Új rendelkezésekre is történt javaslat, itt összefüggésben kilenc további irányelvvel, és jó lenne pontosan látni, hogy vannak-e konkrét kérdések, milyen konkrét kérdések merültek fel. Így például a motorkerékpárokkal kapcsolatosan a vízi járművek esetében nagyon sok esetben beszélünk egyéni kialakítású és kevésbé standardizált járművekről. Említette az egyéni, egyedi jóváhagyási eljárást. Milyen további változásokra van szükség emiatt? és eh, milyen szabályozókat kell foganatosítani az egyes tagállamoknak. Erre is fel kell majd hívni a figyelmüket a jelentésünkben. Ez lenne tehát az első megjegyzésem, és akkor most az árnyék jelentéstevőket kérném, hogy szóljanak hozzá, és szeretném azt is jelezni, hogy az árnyék jelentéstevők, a vélemény szerzője is itt van, akit szintén üdvözlök, Szorosan együtt kell, hogy működjünk a javaslat kapcsán, és egy tényfeltáró látogatásra is sor kerül a motorgyártóknál, a járműgyártóknál csütörtökön Düsseldorfban, tehát ha bárki csatlakozni szeretne, kérem jelezze. És a Gardimidiről indulnánk reggel. Úgyhogy akkor gondolom a vélemény előadója is szeretne szólni. Kezdjük először a szakbizottságunk árnyékjelentéstevőjével, aztán Zile úr és a többiek. Schwab úr, köszönöm szépen, és köszönöm elnök úr a rövid felvázolást, ami az ütemtervet illeti. Az érdekeltek nevében is szólok, nevezetesen, hogy a május 8-i szavazás számunkra megfelelő. A kettelési, illetve sport járművek kapcsán eh, különösebb eh, személyes eh, érdekeim nincsenek, tehát én igyekszem pártatlanul megközelíteni az irányelvet. Ezt átnéztem, és a gyártókkal is tárgyaltam. A javaslat mindenféleképpen nagyon hasznosnak ígérkezik ebben az összetett témában. Ami pedig a Düsseldorfi tényfeltáró látogatást illeti, ezt én is üdvözlöm, ha bár sajnos nem tudok részt venni. A Bódeni tónál nyáron látogattam meg gyártókat. A CO2 e- e- emisszió kibocsátására vonatkozóan a javaslat szerintem gazdaságilag egyszerűen megvalósítható, a sport és motor vízi járművek esetében nem okoz ez versenytorzulást. És hogyha szigorítjuk a határértéket, akkor itt utalnék az egyébként zajló gyakori vitákra. Itt eh, megemlíteném, hogy Kaliforniában néhány évvel ezelőtt eh, igen szigorú határértékeket határoztak meg, és a eh, Bowden tónál, ami az én választókörzetem, szintén ezek a szigorúbb értékek érvényesek. Ami a zajszintet illeti, ezt is rögzíteni kell. A jelentés tevővel egyet értek, aki a gépjárművek esetében foglalkozott a jelentésemben a zajszinttel, a zajszint határo, behatárolásával, és szerintem a bizottság jelenlegi javaslat, e, javaslat ebből a szempontból is képviselhető és harmadik, illetve utolsó sorban, amit még szeretnék elmondani, a mell implantátumokkal kapcsolatos botrány kapcsán itt egy új jogalkotási keret keretében nagyon fontos, hogy elérjük a gyártók számára, hogy milyen információkat kell szolgáltatniuk a belső piacra vonatkozóan, és arra is oda kell figyelni, hogy ez az irányelv a többi hasonló irányelvvel összhangba kerüljön. És ami a saját országomat illeti, még egy pontot szeretnék megemlíteni, ez az irányelv magánszemélyekre is vonatkozik, akik ilyen vízi járműveket üzemeltetnek. Ezekre vonatkozóan nem volt európai szabályozás, a szabályozás csak az üzleti célú járművekre vonatkozott, tehát fontos, hogy a magánszemélyek is most a hatály alá tarul, tartoznak, és szerintem a bizottság jelenlegi jogszabály javaslata mindenféleképpen támogatandó. Elnök, köszönöm. Minä kiitän myös tästä erittäin asiantuntevasta alustuksesta. Tuota, minä olen myös kiinnostunut. Köszönöm szépen a prezentációt. Komoly ismeretekről tanúskodik a témakörben. Én magam is szeretek vitorlázni, és nagyon örülök, amikor nem kell motort használni, akár a kikötőből való kihajózásnál, és a legjobb az, amikor parkolni is tudok motor nélkül. De természetesen nem zárhatjuk ki teljesen a motorokat a sportcélú hajózásból, tehát a technikai szempontokat mindenféleképpen fontos, hogy figyelembe vegyük, ha más nem, akkor a környezetvédelem szempontjából. Ugyancsak nagyon fontos, hogy amikor a kettelési célú vízijárművekről beszélünk, akkor nagyon súlyos és hosszantartó környezeti hatásokkal kell számolnunk, tehát szigorúbb kibocsátási határértékeket kell alkalmaznunk, hiszen ezzel a vízminőséget is védeni tudjuk, és a versenyképességet is szolgálhatjuk. Versenyképesebbé tehetjük ezeket a járműveket. Ami pedig az ajszintet illeti, saját tapasztalatom mondatja velem, hogy a merülő motorok és a külső motorok különösen a partvidéken, lakott területekhez közel eső területeken okozhatnak komoly zajártalmat, éppen ezért az zajszintet mindenféleképpen szigorúan kell szabályozni. Én találkoztam egy nemzetközi szervezet képviselőivel, mely szervezet ezt a szektort képviseli, és ők felvetették a szociális hatások figyelembevételének fontosságát a munkahely teremtésre, vagy az esetleges munkahely elvesztésre, vagy megszűnésre vonatkozó hatásokat. Úgyhogy remélem Harbor elnök úr lehetővé teszi, hogy mi is pozitívan emelhessük fel a hangunkat a fenntartható fejlődés érdekében Európában. Elnök, köszönöm szépen, Mandels úr. Elnök úr, köszönöm szépen. És köszönöm a bizottságnak a felvezetést. Szerintem egyensúlyban van az anyag, és egyetértek az egy első észrevételével. Mindenképpen keresnünk kellene a lehetőséget egy globális szabályozásra, hogy az ilyen válság idején arra van szükség, hogy többet exportáljon az EU kifelé, mint amennyit befelé hoz, és egy ilyen egységes szabályozás, ez lendületet adhatna a gazdaságnak, és azt is el kell mondanom, hogy ezen a területen nagyon sok KKV dolgozik, Hollandiában mindenképpen, de mondhatnám, hogy Európa teljes területén igaz ez. Örülök, hogy most már bekerült a hatályba a jetski, mert a legtöbb embernek ez a legproblémásabb, mondjuk úgy, hogy kis vízi jármű, gondoljunk a, a zajra és egyéb vonzatokra. Azt láttam, hogy a forgalomba hozatarról beszélünk, de azért nem ártana megbeszélni azt, hogy hogyan lehet ezt használni az Európai Unión belül mondja egy dolog az, hogy importálják az EU-n kívülről, a másik pedig az, hogy mondjuk kirohannak vele a rajnára, és ott használják az ilyen víziárműveket. Aztán elhangzott az, hogy ha gázolaj, azaz díz, díz, dízelt használnak, nem tudom, hogy itt ugyanaz a szabályozás érvényesen, mint például a közúti gépjárművek esetében. Az utolsó észrevételem, eh, elnök úr, majd biztosan azt mondja, hogy nem ebben az irányelvben eh, van a helye, de a traktoroknál és hasonlóknál mindig a engedélyekre eh, szoktunk gondolni. Nos, a hajó engedély is nagyon hasznos lenne. Hogyha nem ebben az irányelvben van a helye, akkor írjanak egy levelet a TRAN szakbizottságnak. Elnök, nem, mert hiszen itt a hajó építésről van szó. A, szerintem a, a közlekedési szakbizottság <clears throat> érintette, ebbe az ügyben. Nem tudom, hogy a pilóták sofőrök, vasútvezetők és egyebek hogyan férnek a sorba. Nagyon rövid leszek, mert már sok mindent elmondtak az előttem szólók, és nem kívánom ezeket megismételni. Egy kérdésem lenne, hogy a magánimport miért vesszük ki, importot miért vesszük ki, Manders úr is erre utalt, ami pedig a nemzetközi standardokkal kapcsolatos témát illeti, én nekem is lenne kérdésem. Szerintem konstruktívan tudunk együtt működni, ha egy irányba akarunk haladni, és én nagyon jónak tartom a bizottság javaslatát. Um, Elnök, köszönjük. Akkor a két előadóhoz fordulok, Zila és Tatarella. Köszönöm. Számomra nagy lehetőség hogy részt vehetek ebben a munkában, és köszönöm egyébként a bizottság képviselőjének is a prezentációt, valamint az irányelv átdolgozásával kapcsolatos tájékoztatást. Úgy gondolom, hogy a, az alapvető figyelem például a más piacokon, mint a motorkerékpárok piacán is elsődlegesen a biztonsági kérdések körül összpontosul megpróbálom a, mint a vélemény alkotója, e, e, szeretném, hogyha a trans szakbizottság szerepe a, az észszerűség határain belül maradna. A, úgy gondolom, hogy e, vita bontakozik majd ki a hatály kérdésével kapcsolatban, mert hiszen ez mindig általában elég rugalmas, hogy mi kerüljön be, vagy mi kerüljön ki a hatály alól. Igen, ez egy jó ötlet, hogy a vízi járművek számára egy licenszet adjanak ki. Egyébként beszéltünk erről a, a közlekedési szakbizottságban, ami a, a kibocsátás határértékeit illeti. A bizottság a ebben az anyagban a 3.3-as opciót nézi. Biztos, hogy nálunk erről majd kibontakozik egy vita, erről tájékoztatni fogjuk az önök szakbizottságát. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Elnök. Köszönöm, Tatarella úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömre szolgál, hogy itt lettek az önök körében, és hallgattam ezt a hozzászólását, illetve a bizottságnak hozzászólását, amely rendkívül gazdag. Azt hiszem, egy ö, sajátos piaci szegmensről van szó, de fontos ez a piaci szegmens, és támogatnunk kell. Az ENVI szakbizottságban alapvetően azzal a kérdéskörrel foglalkozunk, ami a környezetet érinti, ez magától értetődő. Úgy éljük, hogy a bizottságnak a hozzáállása pozitív hozzáállás. Én a magam részéről egy olyan szakbizottságnak vagyok a tagja, amely ugyanakkor számos fenntartásokkal él, és gyakorlatilag azt mondhatom, hogy folyamatosan rendkívül viharos az a tenger, amelyen nevezünk, amely veszélyes is, és hát látjuk azt, hogy ott van a növekedésnek, a foglalkoztatásnak, a versenyképességnek a kérdésköre, amely mind-mind szembesül, és mint egy ellenáll a környezeti kérdéseknek. Ugyanakkor azt mondanám, hogy még nagyon figyelmet kellene szentelni a zaj ártalmaknak. Úgy látom, hogy az Európai Bizottság nem oldja meg az ajártalmaknak a kérdését, legfeljebb csak arra koncentrál, hogy hogyan lehet a sebességet korlátozni. Márpedig a sebesség korlátozás összefüggésben áll a, valóban a biztonság kérdéseivel, de nem elegendő ez a megközelítés. Másra is szükség van, tovább kell csökkenteni a zaj ártalmakat, a zaj hatásokat. Általában véve azok, akik ezzel a kérdéskörrel foglalkoznak, arra hajlamosak, hogy alábecsüljék a zajártalmaknak a fontosságát, a terhét, a zajterhelést. Márpedig a zajterhelésnek közvetlen kihatása van az emberek életére, egészségére, és gyakorlatilag ilyen módon szennyezzük a környezetet. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük az észrevételeket. Vannak-e további képviselőink? Koferáti úr. Igen, igen, már felvettem a listára. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottságnak a munkája és felülvizsgálati tevékenysége jelentős, szinte elkápráztató, de ugyanakkor ugyanúgy, mint más kollega is, én is ö, rögzítenék egy pár dolgot, nevezetesen azt, hogy kogens, kötelező érvényes, érvényű rendelkezés nem szerepel a zaj hatások tekintetében. Főleg itt gondolok különböző speciális hajó típusokra, szkúterekre például. Pedig a környezeti szempontokra figyelemmel kell lennünk, és a biztonsági kérdéseken túl koncentrálnunk kell erre is. Nem veszük figyelembe a zaj terhelésnek a hatását, mert pedig miről is van szó? Arról, hogy olyan hajók közlekednek a tengeren, amelyek igen közel járnak a tengerpartokhoz, és ezáltal a zaj ártalmuk még nagyon káros szinten érvényesül a tovább, továbbiakban is. Márpedig erre figyelemmel kell lennünk. Az Európai Bizottság kitért bizonyos szempontokra, de azt jelölte meg, hogy nem léteznek olyan műszaki megoldások, amelyek pontos mérést tennének lehetővé a zaj ártalmak tekintetében. Márpedig a zaj ártalmaknak a csökkentése, azt hiszem, egy olyan szakmai tevékenység lehet, amely az európai ipart serkenthetné tovább lépésre. Nélkülözhetetlen, hogy fejlődjünk, Európának szüksége van olyan hajókra, amelyek igazán versenyképesek teljes mértékben, már pedig azt is tudjuk, hogy sehol a világ egyéb régióban nem foglalkoznak ezen, foglalkoznak ezen kérdéskörrel olyan elszántsággal, mint ahogy ezt megtesszük, vagy megtehetjük Európában. Azaz, azt mondanám, hogy az ilyenfajta hiányosságot orvosolni kell, és minél összetettebb egy kérdéskör, amelyel foglalkozunk, annál inkább látványos a hiányosság, amely egy-egy részterületen érvényesülhet. Aztán hadd térek egy másik kérdéskörre, az ön ö, igazolásra. Ö, ez egy olyan tevékenység, amely nyilvánvalóan felnyom, felfokozódóban van, felgyorsulóban van, de ugyanakkor van egy feltétele is. Nevezetesen a szankcionálásnak a kérdéseire kell, hogy kitérjünk. Szankcionálni kell azokat a személyeket, akik téves adatokat tartalmazó, hamis adatokat tartalmazó bevallásokat tesznek. Ha ezt megtesszük, akkor tudunk hatékonyan fellépni és visszavetni a hamis tanúsítványokat, az öntanúsítási tevékenységet erősíteni kívánjuk, akkor ezzel párhuzamosan nagyon erős szankcionálási rendszert is ki kell építenünk elrettető hatással. Köszönöm szépen ezeket a hasznos észrevételeket. Majd a végén összefoglalom és beszélünk az ütemezésről. De <clears throat> elnökként szerintem direktben is reagálni szeretnék <clears throat> néhány felvetésre, például a zaj kérdés, ez egy nagyon fontos, nagyon bonyolult. Megadnám a szót az illetékesnek. Köszönöm szépen. Először is megerősítem, hogy a, a javaslat környezetvédelemmel foglalkozó része hasonló ahhoz, ami az USA-ban már megvan. Tehát valójában nézzük, hogy hogyan tudnánk előmozdítani a <clears throat> versenyképességet az Európai Unió számára. E, teljesen tiszteletben tartjuk azt, hogy összhangba kell hozni a jogszabályt az új jogi kerettel, a magánimportőrök kérdése. Igen, a téma éppen vitatárgya, de hogy Mendez úr is fogalmazott, a lényeg arról szól, hogy biztosítsuk azt, hogy bizonyos hajók megfeleljenek az előírásoknak, mert így tudjuk biztosítani, hogy ha máshol szerzik ezeket be, harmadik országokban veszik meg, akkor, hogyha az EU-n belül használják fel az ilyen járműveket, akkor azok feleljenek meg az EU jogszabályoknak. Itt úgy érzük, érezzük, hogy tisztázásra van szükség, ezt az előzetes megbeszélések során is érzékeltük. Aztán a zajszint. Igen, bonyolult ez a terület, nem mondtuk, hogy technikai szempontból nem lehet ezt mérni, hanem amit mondtunk az, hogy az érzékelt, az apercipiált zajszint az egy ö, ö, szubjektív dolog. Itt a lényeg az, hogy ö, a igazából nem áll arányban az előírt zajcsökkentés a költségvonzattal. Tehát ahhoz, hogy jelentősen csökkenjen a zajszint, ahhoz gyakorlatilag át kell tervezni a zajforrásokat, a motorokat. Ez viszont jelentős költségvonzatokat jelent, ez nem csak az iparág számára igaz, hanem azokra a fogyasztókra is, akik meg akarják venni a hajókat. Figyelembe kell vennünk, hogy az érzékelt hang vagy zajszint nem csupán a hajó miatt keletkezik, hanem ez jelentős mértékben függ más feltételektől, például a hajók számának a koncentrációjától, szélsebességtől, időjárási körülményektől. Tehát, hogyha a fogyasztókat védeni akarjuk, akkor az összes ilyen tényezőt figyelembe kell venni. A gyakorlatban csak ilyen alapon tudunk zajcsökkentést elérni. Ez egyébként az ötös cikkre utal. Én ennek alapján a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy akkor, amikor az zajszint valamilyen kellemetlen mértéket elér, akkor pragmatikus intézkedéseket foganatosíthatnak. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen. Valóban ez is egy érdekes téma, amit megbeszélünk majd a gyártókkal de továbbra is megmaradnak a kételjeink, eh, ahogy az önök javaslata is eh, ezt kilátásba helyezi. Eh, igen, a tagállamoknak nemzeti szinten különféle lehetőségeik vannak, vagy lehetnek a zajcsökkentése kapcsolatos intézkedésekre. A közlekedési szakbizottságnál hallottuk, hogy bizonyos hatóságok a közlekedés során például sebességkorlátozásokat vezethetnek be különösen oda kell figyelnünk a csendes, szabadidős környezetre. Ez is a vitánk témáját képezi majd. Ami pedig az ütemezést, az ütemtervet illeti, ez egy átdolgozás, a jogszabály átdolgozása. <clears throat> Szeretnék rugalmas maradni a tekintetben, hogy a héten milyen eredményre jutunk. Egyébként nagyon szeretném, hogyha gyorsan az önök elé tudnék tárni egy új jelentéstervezetet. Február elején már fordított változatban tudnánk ezt kiküldeni önökhöz, terveim szerint a, a két érintett szakbizottságbeli kollégától kérdezem, ez a fajta ütemezés megfelele az ő számukra is előzetes jelzés alapján a Környezetvédelmi Szakbizottságnak ez megfelelő. E, egyébként május 8-án szavazunk e, e, a jogszabályról. Ez a jelzés értékű időbeosztásunk. Nem tudom, hogy az árnyék jelentéstevők majd ezt hogyan látják. Mindenképpen jelentős előkészületek zajlottak, na most egy vagy két hónap még pluszban nem jelent olyan nagyon sokat. Nem javaslok egy második nyilvános meghallgatást. Szerintem a hajók felhasználói, illetve a, a gyártókkal folytatott megbeszélés a leglényegesebb. Repo úr is érintett a témában, szívesen látjuk a véleményüket a bizottság számára. Köszönetet mondok, és mindenkinek megköszönöm a hozzájárulást. Tovább lépünk a napirend következő pontjára. Ez pontosan 11 óra 30-ra van időzítve. Eszmecserre következik. Bastos asszony anyagáról. A cím az európai polgárokat és vállalkozásokat érdeklő 20 legfontosabb kérdés az egységes piac működésével kapcsolatban. Ez egy munkaanyag, ezt szeretnénk most megvitatni. Kérdés, hogyan működik az egységes belső piac? Ezt mi a szakbizottságunkon belül nagyon keményen követeltük, hogy a téma napirendre kerüljön. Um, Ezekre a kérdésekre mindenféleképpen válaszolnunk kell, és más szakbizottságok számára is lehetővé kell tenni a válaszadást. Úgyhogy számos szakbizottság képviselőit hívtuk meg, hogy a kérdésekből szemezgessünk, és Pásztusz asszony majd elmondja, hogy hogyan zajlottak a dolgok, hogyan alakul a jelentés sorsa. Rapo úr, Rosfó úr, ugyan ő most nincs jelen, Rule asszony, a zöldek részéről McCarkin és De Jong kollégák az árnyék jelentéstevők. Bastos a, a kolléga kap először akkor szólt, hogy ismertesse a dolgok jelenlegi állását, és aztán Verhoeven asszony, itt van, a munkacsoport elnöke, a Solvit kapcsolatosan, tehát őnek is szót adunk majd, hogy jelezze, milyen reagálások érkeztek ez idáig, tehát Bastos kolléga először ismerteti a projektet. Non, non Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nem tudom igazándiból mennyi idővel rendelkezem, hogy bemutassam a munkaanyagot, de megpróbálok nagyon szintetikusan, tömören fogalmazni, azért, hogy ábrázoljam azt, hogy mi az a húsz fő téma, amely leginkább foglalkoztatja az európai polgárokat és a vállalkozásokat az egységes piacokon. Nos, alapvető fontosságú témáról van szó, főként, hogyha emlékeztetünk arra, hogy milyen korban élünk milyen korban élünk, egy olyan korban, amikor itt a gazdasági, a pénzügyi és a szociális válság és az európai konstrukció történetében első ízben következett be az, hogy itt a veszély annak, hogy a közösségi konstrukciót akár szétszedik az esemény. Nos, ennek fényében kell, hogy elgondolkodjunk, milyen jövő vár Európára, és mi melyek azok a témák, amelyek leginkább foglalkoztatnak minket, akkor, amikor a belső piacot szemléltetjük. Nos, mire is van szükség arra, hogy egy új ö, projekttel álljunk elő, egy új Európára, olyan reménységekkel, amelyek vezérelhetek minket. A prioritásokat is meg kell fogalmazni, mégpedig oly módon, hogy az európai polgárok legyenek a, a prioritásainknak a központjában. Ennek a fényében vizsgáltuk meg a kérdést, illetve vizsgálta meg az Európai Bizottság is, azaz beazonosítán melyik az a húsz olyan téma, amelyek a leginkább foglalkoztatja az európai polgárokat és vállalkozásokat. Most az európai polgárok utaznak, és egyik tagállamból átmennek a másik tagállamba azért, hogy munkát vállaljanak, azért, hogy ott éljenek adott esetben, és a vállalkozások is ugyanígy lépnek fel, azaz közösségi dimenzióban gondolkodnak most már. Ez persze együtt jár olyan hétköznapi kérdésekkel is, mint hogy hogyan tudjuk magunkkal vinni, hordozhatóvá tenni a különböző szociális ellátásokat, az egészségügyi szolgáltatásokat hogyan lehet biztosítani Európa teljes térségében. A tartózkodási engedélyek hogyan működnek ilyen vagy olyan tevékenységek esetében, hogyan történhetnek a letelepedés más országokban, hogyan történik a szakmai elismerés és a szakképesítés létesítéseknek az elismerése, a diplomáknak az elismerése, vagy a gépjárműveknek az elismerése más és más tagállamokban, mint ahol az adott európai polgár származik. Nem akarom itt teljes körülön felsorolni az összes szóba jövő témakört, nyilván valóan ezekre majd, ha szükség van, kitérhetünk egy második fázisban. Egy biztos, hogy a jelentés arra törekszik, hogy áttekintsük, hogy melyek azok a korlátok, akadályok, amelyekkel szembesülnek az európai vállalkozások és polgárok, és ezekre koncentrál tehát az Európai Bizottság is, és a különböző eszközökkel tudunk e tekintetben fellépni. A Solvit rendszert mindenki ismeri, az európai fogyasztóknak az európai központját is jól ismerjük, és hát egy sor egyéb intézmény is létezik, amelyeket most nem sorolnék föl, amelyek mind ugyanakkor arra irányulnak, hogy segítsék a tevékenységünket. Nos, a munkálatainknak a révén sikerült három alapvető hiányosságot feltárnunk. Ezek érintik az alapvető kérdéseit a belső, az egységes piacnak. Egyik a képzés. Az első ilyen tehát a képzés. A képzésben azt észleljük, hogy hatalmas hiányosságok vannak, azaz az emberek nem igazán tudják, ismerik, hogy milyen jogokkal rendelkeznek. Azaz a tájékoztatás alatt a tájékoztatás értem a képzés alatt és ez azt is jelenti, hogy a jog érvényesülés az Európai Unióban nagyon sok területen, nagyon sok esetben olyan, hogy nem ismerik az emberek a jogaikat. Egyrészt léteznek a különböző jogalkotási eszközök, de ettől elkülönülnek a végrehajtásaik. Azaz itt egy űr van. Aztán vannak egyéb űrök is, nevezetesen azt látjuk, hogy az európai jogi keret nem felel meg az európai polgárok elvárásainak, sem a vállalkozások elvárásainak. Nagyon gyakran az európai polgárok úgy látják, hogy az Európai Unió hatáskörrel rendelkezik, és eljárhat a bizonyos szakterületeken. Miközben mások azt észlelik, hogy a hatáskörök azok nem uniós tag, hatáskörök, hanem csak a tagállamiak. Jól lehet, szükség lenne uniós szintű jogalkalmazásra. Nos, a prioritások prioritását kellene erre a területre is szentelnünk, figyelembe véve az európai konstrukció különböző momentumait mind azok, akik jól ismerik az európai konstrukciót, tudják azt, hogy a vívmányok, az EU-s vívmányok fokozatosan épülnek ki. Ez egy folyamatos konstrukció, folyamatos építkezés. Michel Barnier biztos erre már többször is kitért, és Valóban alapvető fontosságú dologról van szó, és mi, akik itt az Európai Parlamentben az európai polgárokat képviseljük, nem tehetjük meg azt, hogy azt a 20 kérdéskört, amelyek alapvető kérdéskör ölenek fel, ne kövessük éberen nyomon. És a 20-as szám az egy rövid szám ahhoz képest, hogy mely témák foglalkoztatják az európai polgárokat. Tehát ez egy szűkebb kör. De kitérek még most arra is, hogy meghatározó fontosságú, hogy tudatára lépjünk annak, hogy a tagállamaink gyakran kevéssé szorgalmasan lépnek fel, és adott esetben nem eléggé rendelkeznek felvértezettséggel azért, hogy átültessék a jogszabályokat. Ne féljünk a e, ilyen típusú megfogalmazásról. Az Európai Uniós jogalkotás olyan jogalkotás, olyan jogi eszközöket prezentál, amelyek megkönnyebbítik az európai polgároknak az életét, legyen azok dolgozók, legyen azok munkavállalók, legyen azok turisták, mindezt élvezhetnék az európai térségben, amennyiben ezek a jogszabályok kellő módon érvényesülnének. Meg kell könnyítenünk a mobilitás az európai térségben. A 27-eknek a körében is képesek kell, kell, hogy legyünk arra is, hogy gazdasági, szociális és kereskedelmi teljes körű szerepünket is felelősen betöltsük a globalizált világban. Így módon azt mondanám, hogy ha fel tudunk emelkedni arra a szintre, amelyet elvárnak tőlünk az európai polgárok, ha válaszokat tudunk adni az általuk felvetett kérdésekre, arra, ami foglalkoztatja őket, akkor tudunk hatásosak lenni. Meggyőzőre válaszokat kell produkálnunk, ezáltal tudjuk az európai polgároknak a bizalmát megerősíteni az európai konstrukcióba. ez a jelentés ilyen értelemben is rendkívüli szimbolikus erővel bír. Azaz, mit várnak tőlünk? Hatékony és gyors válaszokat. Itt vannak a kihívások, az európai polgárok ezeket megfogalmazták világosan, ezekre kell tudnunk választ adni. És ezek a válaszok hivatottak arra, hogy az EU-s polgároknak a hétköznapi életét is pozitívra tudjuk fordítani ilyen értelemben. Üdvözlöm a jelentésnek a különböző bedolgozóit, az árnyékjelentés tevőket, valamennyiüket. Nagyon produktív együttműködése számíthatunk, és remélem, hogy az a nyolc szakbizottság, amely részese lesz a jelentés elkészítésének, a végső változatának a kidolgozásában, hozzájárulnak majd hasznos módon mindehez, itt sorolhatnám a kulturális, környezetvédelmi, ipari, jogi szakbizottságnak a tevékenységet, de a Libét is, a közlekedési szakbizottságot is. Szóval mindazon szakbizottságok, és hát számos ilyen szakbizottság van, amely részt vesz ebben a munkában, és egy fantasztikus munka nyílik itt meg előttünk, egy munk, fantasztikus munka indul, illetve folyik, és jelezzük azt is, hogy ezen munkálatunknak a révén nagyon fontos üzenetet juttatunk el majd az európai polgárnak. Várom tehát a fiktív jelentő, az árnyék jelentés tevőtől a hozzájárulásokat, és hagyj jelezem azt is, hogy a jelentéstek a bemutatása március 19-én től 21-ig tart, mápris 12 a módosítóknak a határideje, aztán ezeket értékelni fogjuk 8, május 8-án, aztán június 19-én fognunk szavazni ezekről, illetve a szakbizottságokban, illetve aztán a plenárisra pedig szeptemberben kerül sor. A 7-es és a 12 kettes pont pedig a számla nyitása, a bankszámla nyitással foglalkozik, a, illetve azzal, hogy hogyan férnek hozzá az európai polgárok a pénzügyi szolgáltatásokhoz. Nincs ma az Ekon szakbizottsággal biztosan dűlőre fogunk tudni jutni a tekintetben, hogy rögzítsük a hatásköröket, és hogy érvényesíteni tudjon a szakbizottságok közötti munka megosztás. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Pásztusz asszony, és nagyon örülök, hogy más szakbizottságokkal is együttműködik. Nyilvánvalóan kíváncsian várjuk, hogy ők hogyan lépnek előre a munka során. És akkor most az árnyék jelentéstevők következnek, Rapó kolléga Mandels úr fog Rosfó kolléga nevében szólni, Rule asszony, De Jong urat is üdvözlöm, és Györk úr, aki egy másik szakbizottság jelentéstevője is. És Gebhardt asszony. Tehát ennyi a hozzászólók listája egyelőre, tehát akkor először Rato úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék csatlakozni azokhoz, akiket Basszus asszony említett már. A belső egységes piac egyértelműen az elmúlt tíz évben számos előnyel járt a nemzeti vállalatok számára. Ugyanakkor sokan még mindig idegennek érzik magukat ezen a piacon, tehát a polgárokat és a vállalkozásokat meg kell győznünk arról, hogy milyen közös előnyökkel szolgál számukra a belső piac. Nagyon fontosnak tartom személy szerint, hogy a különböző szakképesítések elismerése terén előrelépjünk. A munkavállalók mobilitása érdekében, illetve az elektronikus kereskedelem akadályainak elhárítása érdekében. Ezeket eh, meg kell szüntetni, ezeket az akadályokat, és éppen ezért fontos, hogy arra is odafigyeljünk, arra is gondoljunk, hogy talán nem lehetséges-e további eljárásokat, kölcsönös mediációs eljárásokat kialakítani, ami a polgárok és a vállalkozások számára is előnyös lehetne. És így sokkal könnyebben a bírósághoz való fordulás nélkül tudnák rendezni az esetleges vitás ügyeiket. Az irányelvek és a rendeletek végrehajtása gyakran okoz problémát, ugyanis a nemzeti hatóságok sok esetben passzívak. Számos olyan helyzet van, amikor a végrehajtás megbicsaklik, és a polgárok szenvedik ennek kárát. Tehát fontos leszögezni, hogy a nemzeti hatóságok gyakran demotiváltak, vagy egyszerűen nem kellően kompetensek, hogy megfelelő módon megismerjék az európai jogszabályokat. A különböző jogszabályok nak semmi értelme nincs, ha ezek nem valósulnak meg nemzeti szinten. És éppen ehhez emiatt kell bizonyos elősegítő eszközöket, intézkedéseket végig gondolnunk, amivel a nemzeti hatóságok számára nagyobb felvilágosítást, információkat jelenthetnének, hogy hogyan lehet a gyakorlatba átültetni az egyes jogszabályokat. Egy ilyen támogatás nagyon hasznos és előnyös lenne a belső piac működése szempontjából is. Bastos asszony jó irányba tett javaslatot, ami a versenyképesség javítását illeti a belső piacon. Köszönöm szépen. Köszönöm. Manders úr Rúle asszony nevében. Akkor De Jong úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy véleményem szerint három különböző problémával kell szembenéznünk. ha megvizsgáljuk ezt a jelentést, illetve a tanulmányt. Most én itt, ha a saját választókerületemben a belső piacról szólok, akkor hosszasan kell győzködnöm a választókat, hogy meggyőzzem ennek előnyeiről. Sokan megkérdezik, hogy a szakszervezeti jogok, egyéb szociális jogok hogyan érvényesülnek az adózás területével kapcsolatosan is számos kifogást emelnek fel, az, emegetnek az emberek Görögországban és Port Portugáliában megfigyelhető, hogy számos vállalat átköltözik például Hollandiába adózási megfontolások miatt. Ezzel viszont komoly adóbevételek esnek ki a portugál és a görög költségvetés számára. ha a jelentést pusztán azokra a panaszokra építjük, amelyek a különböző kontaktpontokon beérkeznek, akkor talán nem feltétlenül kapunk hű képet a valós helyzetről, sokkal szélesebb körben kell vizsgálódnunk, és én itt felhívom a figyelmet, hogy ne csak a technikai problémákra, hanem a szélesebb körű kérdésekre is odafigyeljünk. Második probléma, a, például a barangolás, a roaming, a bankszámlák kapcsán felmerülő kérdések, gondolok itt munkavállalókra, diákokra. A tanulmány többek között megemlíti a villanyszámlákkal kapcsolatos problémát is. Itt olyan bonyolult a helyzet az energiapiacon, hogy a fogyasztók szerintem joggal panaszkodnak, és ezzel is foglalkoznunk kell a bizottságunkban. A 90-es években megpróbáltam egy belga rendszámú kocsimat átvinni Hollandiába, és óriási bürokratikus akadályokkal kellett megküzdenem. Tehát nagyon üdvözletes, minden üdvözlendő, hogy a jármű regisztrációkkal kapcsolatosan már ki teljesedőben van a belső piac. Természetesen lehetne sorolni a példákat a elektronikus kereskedelem is elhangzott, ez mindenféleképpen a jövő útja, és fontos, hogy valamilyen keretet teremtsünk annak érdekében, hogy az internetes értékesítés, vásárlás biztonságos legyen Európában. Megfelelően védjük a fogyasztókat. Tehát itt eléggé széles a paletta, nagyon sok mindennel kell foglalkoznunk, és hát sok sikert mindenkinek a munkához. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon egyetértek azzal, hogy az ilyen kényelmetlenségeket fel kell számolni a polgárok számára, amit egyszerűen nehezen tudnak megemészteni, miközben évek óta azt hallják, hogy milyen fontosak ezek a projektek. Most pedig Györk úr következik, és aztán Gebhardt asszony. Szeretném megköszönni a, a bizottságnak az elénk tárt munkadokumentumot. Az meggyőződésem szerint egy jó szerkezetű és eh, ha úgy tetszik friss megközelítésű anyag, amely helyes irányt szab a mostani párbeszédnek és az előttünk álló munkának. Egyetértek az anyag eh, első gondolatával, a belső piac valóban a közös Európa egyik eh, legjelentősebb vívmánya. Ez azt is jelenti természetesen, hogy az ezzel kapcsolatos állampolgári elvárások is nagyok. Ez az, amit Jon képviselő úr valahogy úgy fogalmazott meg, hogy hosszan kell magyaráznia polgároknak, hogy pontosan melyek is az előnyei ennek a belső piacnak. Így van ez kifejezetten most a válság idején. És ezért is fontos, hogy a belső piacon zajló folyamatokat eh, rendszeresen figyelemmel kísérjük és értékeljük. Az is eh, eh, jó, azt gondolom, ebben a munkadokumentumban és a jelentésben is, hogy egyet hátralépünk tehát nem csak egy-egy részterületet vizsgálunk, hanem általában a belső piac egészének működését, ha úgy tetszik, ez segíthet abban, hogy a fától lássuk az erdőt, és ez néha bizony hasznos. Mindezt elmondva, és mindenek ellenére most nem a jelentés egészével szeretnék foglalkozni, hanem kiemelten csak két kérdéskörrel. Teszem ezt azért, mert amellett, hogy nagy örömömre az Inkó Bizottságnak mostantól kezdve póttakként részt vehetek a munkájában az ITRE bizottságban a vélemény megfogalmazója vagyok, és elnök úr iránymutatásának megfelelően eljárva azokra a területekre koncentrálok, az energia és a telekommunikáció területére elsősorban, amelyek a mi bizottságunknak a kompetenciájába is tartoznak. Ami tehát eh, az energetikát és a telekommunikációt eh, illeti, csak röviden, hiszen lesz alkalmunk majd még eh, részletekbe belemenni, egy hasonlatosságról és egy különbözőségről szeretnék beszélni a két terület vonatkozásában. Ami a hasonlóságot illeti, ez az implementáció hiánya sajnos. Az az érzésem, hogy a legjobb rendelkezésünkre állnak, ugyanakkor mindkét területre jellemző, hogy ezek a nemzeti jogba sok tagállam esetében még átültetésre maradéktalanul nem kerültek. Egész pontosan az a helyzet, ha jól idézem a számokat, hogy az energia területén 18 tagállam ellen folyik kötelezettségszegési eljárás az implementáció hiánya miatt, a telekommunikáció területén ez 16 eh, eh, tagállamot jelent. Ez egyébként eh, azt is megnehezíti, hogy érdemben értékelni tudjuk ezeknek a jogszabályoknak a hatását EU szinten, hiszen ha a tagállamok többségében Eh, ezek a szabályok maradéktanul még nem érvényesülnek, akkor valószínűleg a következtetéseink sem lehetnek egészen eh, pontosak. Ami az eltérést jelenti, ha a két területre nézünk és a fogyasztók szemével eh, értékeljük a, a közös piac működését, akkor az elsősorban abban lelhető föl, hogy az árak az energiapiacon emelkednek, az árak a telekommunikációs piacon ugyanakkor, ha nem is drámai mértékben, de de csökkennek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ha ebből vonnánk le csak és kizárólag a következtetést a két piac működésére, akkor hibáznánk. Én ugyanis eh, azt gondolom, hogy ami az energiapiacot illeti, az áremelkedés elsősorban a nyersanyag eh, árak emelkedésének köszönhető, és ha nem értük volna el azt, amit elértünk a belső piac, a versenyképessége eh, területén, ha nem születtek volna meg azok a jogszabályok, amelyek megszülettek, akkor a polgároknak még komolyabb áremelkedéssel kellene szembesülniük, mint amivel jelenleg találkoznak. Ez nem jelenti azt, hogy nincsen eh, teendő az energiapiac eh, területén. Van, hiszen egyetértek azzal, ami már elhangzott itt az előzőekben. Ma a tarifa struktúra központilag meghatározott, ami a lakossági szektort eh, illeti, és legfőbb jellemzője, hogy átláthatatlan, követhetetlen az egyszerű állampolgár számára. Maguk a fogyasztók alulinformáltak, a számlák nehezen érthetőnek, érthetőek, és hiányoznak az árakat összevető kalkulátorok. Itt tehát bőven van előrelépésre lehetőség, még akkor is, hogy ennek jelentős része infrastruktúrális feltételek tekintetében való előrelépést jelent. Gondolok az okos hálózatokra, a smart gridre, vagy az okos mérőkre, a smart meterek bevezetésére. A telekommunikáció területén ezzel szemben az árak csökkenését látjuk, ugyanakkor itt is azt gondolom helytelen lenne pusztán ebből levonni a következtetést. Sok jel mutat arra, hogy eh, ennek ellenére, az árcsökkenés ellenére a piaci mechanizmusok nem megfelelően eh, működnek a telekommunikációs eh, piacon. A szolgáltatók nem átlátható módon hirdetik és forgalmazzák szolgáltatásaikat és a különböző termékcsomagokat a fogyasztók számára. A panaszok többsége is ezzel kapcsolatban érkezik. Így erősen megfontolandó meggyőződésem szerint, hogy azokat a tapasztalatokat, amelyeket a roaming területén eh, szerzünk az elkövetkező időszakban, hiszen most tárgyaljuk ezt a kérdést, azokat ne alkalmazzuk-e, mondjuk a decouplingre gondolok, szélesebb értelemben is, esetleg ezen a piacon. Nem akarok előre szaladni, és most eh, következtetéseket levonni lesz erre alkalmunk az elkövetkezőkben, viszont azt gondolom, hogyha képesek vagyunk kompromisszumokra épülő következtetéseket levonni ezekre a területekre vonatkozóan, illetve a 20 terület más eh, részterületeire vonatkozóan is, akkor ez a jelentés betölti a hivatását, és akkor nem foglalkozunk hiába ezzel. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy hozzászólt ezekhez a kérdésekhez. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a nemzeti szabályozók az energia területén mindenképpen jobb lenne, hogyha jobban koordinálnának egymás között. Mindenképpen jó lenne ez egy liberálisabb piac tekintetében. És mindenképpen. Ez egy, ez egy kellemes, egy jó alkalom, alkalom arra, hogy az önök bizottságával részletesebben átnézzük a témát. Gebhardt asszony. Köszönöm szépen, köszönöm Bastos asszonynak is a bevezetőjét, a kiegészítéseket. De Jong úrhoz csatlakozom, illetve másokhoz, akik a fogyasztók akályaival foglalkoznak. Itt bizonyos problémák vannak a tekintetben, hogy hogyan kommunikáljuk a belső piacot, hogyan tudjuk meggyőzni a polgárokat, hogy ez az ő javukat szolgálja. Gyakorlatilag ők még nem azonosulnak az Európai Unióval. Itt valahogy távolságtartással kezelik azt, ami Brüsszelben történik. Arról kell őket meggyőznünk, hogy itt végül is az ő Európájukról van szó. És ennek a következő, illetve ennek az oka az is, hogy hogyan tesszük láthatóvá a pozitív vívmányokat, a pozitív eredményeket. Ez mindenféleképpen egy nagyon fontos feladat, ami előttünk áll. És ezért Louis Gregg a jelentésében ezzel a 20 legfontosabb kérdéssel foglalkozik, illetve az ezekre adandó válaszokkal. Arra kell törekednünk, hogy a politikát a polgárok javára alakítsuk. Ugyanis már az is probléma, amikor azt halljuk a fiataloktól, hogy szerettem volna egy bankszámlát nyitni, de megakadályoztak, nem tudtam. Mert az adott országban nem rendelkezem lakóhelyet, de viszont lakóhelyem sem lehet, mert nincs bankszámlám. Ez egy nagyon nehéz helyzet, például egy Erasmus hallgató számára, aki Európában akarna élni, és ez abszolút nem egy pozitív tapasztalat számukra. Vagy például egy fogyatékkal élő polgár számára Baden-Württembergből, az én választókerületemből Franciaországban szeretett volna parkolni az arra kijelölt helyen, de megbüntették, mert az igazolványát nem ismerték el. Tehát ezek a dolgok még mindig nem kaptak kellő elismerést, vagy hogyha valaki átköltözik egy másik országba, akkor lehet, hogy a szakképesítését nem ismerik el, vagy csak nagyon komoly bonyodalmak és nehézségek árán tudja a tevékenységét folytani. Vagy például, ha külföldön akarok telefonálni, a roaming díjak csökkenése ellenére még mindig igen tetemes díjakat számítanak fel. És pontosan ezek azok a kérdések, amelyek a polgárokat foglalkoztatják, akik szabadon szeretnének élni, és szeretnének nem ilyen problémákkal birkózni. Tehát ezeket a kérdéseket kell mindenféleképpen figyelemmel kísérni, és egyértelművé tenni számukra, hogy igen, vannak problémák, tisztában vagyunk ezekkel a problémákkal, de azon dolgozunk, hogy ezeket megoldjuk. Éppen ezért Bastos asszony jelentése rendkívül fontos, és politikailag is érzékeny, hiszen a polgáraink életéről van itt szó. Azt is le kell szögezni, hogy Európa több, mint a gazdaságpolitika vagy a pénzügypolitika. Itt más szakpolitikákról is szó van, amiről szót kell ejtenünk, és amelyeket szintén közelebb kell vinni a polgárokhoz. Ezért gratulálok és üdvözlöm a megközelítését ennek a témának. Én remélem, hogy jó jelentés fog születni, és ezzel is hozzájárulhatunk, ha még oly szerény mértékben, ahhoz, hogy a polgárok azonosulni tudjanak Európával. Köszönöm szépen, köszönöm az észrevételt. Néhány zár, záró megjegyzés még mielőtt felkérem a bizottságot, hogy esetleg ők is foglalják össze az elképzeléseiket, e, és e, Basztus asszonynak is elmondom, hogy még hozzászólhat majd. Érdemes emlékeztetni arra, hogy ez a publikáció, illetve az eredményei az első ö, e, egységes belső piaci fórumon ö, jelent meg Krakóban, körülbelül 1200 résztvevő volt ott, egész Európa szerte mindenhonnan jöttek emberek, emberek, fiatalok, diákok, nyugdíjasok, mindenféle ember ott volt, és számos érdek kapott hangot. A fórumon valóban elhangzottak az aggályok is. Az egyik kérdés, amivel szembe kell néznünk az, hogy az állam polgárok által szóba hozott kérdések jelentős része tagállami hatáskörben van, mint például a, az egyes személygépkocsik regisztrációjának kérdései, aztán családokkal kapcsolatos kérdések, ugye a határon túli családtagok kérdései, aztán Lamassur úr, úr hozta ezt szóba, e, és azóta se igazán kaptunk érdemi választ a kérdésre. Számos egyéb szakbizottságtól várunk e, hozzájárulásokat. Elég egyértelmű, hogy a belső piaci e, széleskörű támogatás nem elégséges, illetve nem kapott elég hangsúlyt itt nem csupán gazdasági lehetőségekről van szó, hanem a, a piacsal kapcsolatos következetlenségeket is eh, meg kell eh, említenünk mm, számos állampolgára akar online módon vásárolni, ez egy fantasztikus lehetőség, de ők eh, nem tudnak hozzá jutni a kívánt áruhoz vagy eszközhöz a piaci szabályok miatt. Szerintem hosszadalmas folyamat áll előttünk, de mindenképpen lényeges, hogy meghívtuk parlamenti kollégáinkat, illetve mi magunk is hozzá láttunk a feladat megoldáshoz. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet a bizottsággal együtt strukturáltan, strukturált megoldásként akarunk együtt elvégezni. Ez a saját személyes véleményem és talán a csoportom. Én Ferhoven asszony, van-e hozzászólni valója, mielőtt visszaadom Bastos asszonynak? Igen, egy gyors észrevétel. Először is köszönhet az Európai Parlamentnek. Ez az önök kezdeményezése volt. A bizottságon belül mi magunk is látjuk ennek a munkának a fontosságát. Az eddig befutott reakciókkal kapcsolatban gyakorlati szempontból azt kell mondanom, hogy egyfajta bestsellert eh, hoztak létre. Eh, igen, ezt szerintem eh, el kell terjeszteni Európában, hogy olyan figyelmet kapjon, mint amit megérdemel. Mindenképpen vitára érdemes témák vannak előttünk, ami pedig a reakciókat illeti, a magam szintjén azt látom, hogy legalábbis növekszik a figyelem, meg kell vizsgálnunk a hézagokat, a hiányosságokat, de ugyanakkor szükség van az információra, illetve a dolgok megfelelő gyakorlati megvalósítására. Ez a jelentés meg mindenképpen segített a figyelem felkeltésében, mi úgy érezzük, hogy legalábbis nálunk az érintett szervezeti egységek kellő figyelmet szenteltek az anyagnak, de elnök úr, azt kell mondanom, hogy egyedül nem megy. Úgyhogy össze kell fognunk. A magam részéről ennyi lett volna. Köszönöm szépen. És várjuk a további együttes munkálkodást. Elnök, köszönöm szépen. A bizottság részéről ugye össze, összefoglaltuk a reakcióknak a sorát. Nem tudom, hogy önöknél eh, van-e fajta, egyfajta mechanizmus arra, hogy a reakciókat összegyűjtsék. Eh, bizottság. Nem, nem, mert hiszen nem okvetlenül futnak be hozzánk az összes reakciók. Nem egész, eh, nem minden esetben tudjuk, hogy mik a reakciók. Eddig csak azt mondani, hogy nincs ilyen mechanizmus. Elnök, köszönöm szépen, akkor Basztos asszony bizonyára oda fog figyelni erre. Kérem mondja el, hogy az időbeosztás, az ütemezés tekintetében hányadan állunk, mi áll előttünk. Eh, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönetet mondanék minden hozzászólónak, a kedves kollégáknak, illetve az Európai Bizottságnak is. A kollégák kiválóan összefoglalták, hogy mi is a tét. Arról van szó, hogy ezt a három bizonyos űrt most befedjük, és hát már 95-ben született olyan szakértői vélemény, amely beazonosította ezeket a hiányosságokat, és utalt arra, hogy mennyire gondot okoz a e, jogalkotási eszközöknek az átültetése, tehát a diagnózis elkészült, és most már itt az ideje, hogy fellépjünk, lépjünk és fellépjünk azért, hogy orvosoljuk ezeket a hiányosságokat, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor nem jutunk előre. Tehát a tájékoztatás, a végrehajtás az irányelveknek, erre van szükség. Ezt el kell, hogy döntsük, hogy akkor kell további jogalkotási eszközöket kitolkozni olyan területeken, amelyekről ez idáig különböző ö, másodlagos jogalkotási eszközök nem szóltak és mind ezeknek a fényében kell, hogy eljussunk oda, hogy az európai polgárok hangját meghallják az Unióban is, és hogy e, Gebhardt kolléganőnk mondotta, még mielőtt az orvoslási eszközöket kiépítenénk, végig kell gondolnunk ezeket a kérdéseket, és be kell vonnunk a folyamatba a nemzeti hatóságokat. Ez nélkülözhetetlen. Ez a feltétele annak, hogy ezen alapvető elvárásoknak eleget tudjunk tenni. Ha ezt megtesszük, akkor tudunk egy nagy lépést előre tenni és visszanyerni az európai konstrukcióba az európai polgároknak a hitét. Szóval szó esett a keres, az elektronikus ö, szolgáltatásokról, a rádiókommunikáció, a telekommunikációról, a roamingról, az energetikai problémákról, és itt tovább. És hagyj jelezzem itt most még azt is, hogy az a diák, aki bármely tagállamból származik, és mondjuk az Erasmus keretében kíván tovább tanulni egy másik tagállamban, az szembesül azokkal a problémákkal, amelyeket már, már feltártak a különböző vizsgálódó hatóságok és a tagállamok is. Például, hogyha valaki egy diák tehát bankszámlát kíván nyitni, mi történik? Akkor az, hogy kezességet kérdek ugye tőle akkor, amikor bérleményt akar igénybe venni, lakást akar bérelni. A bankhoz próbál fordulni, de hát mindenféle papírokat kérnek már tőle, vagy az, hogy legyen állása, vagy az, hogy legyen egy hivatalos tartózkodási engedélye. Tehát az a diák, aki ugye csak tanulni ment egy másik országba, nem rendelkezik munkavállalási szerződéssel, és még ugye nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel se, mert hogy ő még nem tudta megkötni az adott szobára vagy lakása a béleti szerződést. Nos, ezek a konkrét akadályok, amelyekkel szembesülnek az európai polgárok az európai térségben. A többi feltárt kérdés is alapvető fontosságú. Az energia kérdését hagy említsem. A fogyasztóknak a védelme, a fogyasztó érdekének a védelme akkor, amikor kivált kiválasztja a szolgáltatóját gáz, villany vagy egyéb esetében. Szóval ezek is napirenden vannak. Mindez attól függ persze, mármint attól függ az előrelépés, hogy mennyire van meg a tagállamokban a politikai elszántság, és hogy az Európai Unió milyen szintű harmonizációra kíván eljutni. Azaz, teljesen világosan azonosítani tudtuk, és az európai polgárok azonosították a felmerülő kérdéseket, olyan problémák, olyan nyitott kérdések ezek, amelyeket mi magunk is megfogalmaztunk, mint főbb akadályokat az európai belső piacnak a kellő működése tekintetében. Szóval esik a különböző megbeszéléseken arról, hogy a gazdasági fellentülést, a növekedést mi fogja előidézni. Márpedig mit észlelünk azt, hogy a szép diskurzusok mellett a kkv óriási nehézségekkel szembesülnek akkor, amikor a nemzeti piacokon kívülre kívánják telepíteni tevékenységüket. Márpedig mindenki tudja azt, hogy nagyon súlyos gazdasági és foglalkoztatási helyzetben vagyunk. Márpedig a KKV-k teremtik meg a munka a vállalkozásoknak, az állam, pardon, az alkalmazásoknak, a munkavállalásnak a 90%-át. Aztán azt látjuk, hogy 17 év óta a kérdések világosan felmerültek, és a hatékony fellépésre van szükség, de ehhez nélkülözhetetlen, hogy a tagállamok és az európai intézmények is hatékonyan működjenek együtt egymással akkor az ütemezés mit is jelent a számunkra? Az, hogy van időnk gondolkodnunk, van időnk dolgozni a kérdéseket, az érdemi kérdéseket meg tudjuk vitatni, körbe tudjuk járni, erre tehát van idő, és mint ahogy már az előbb is mondottam, amikor megjelöltem a határidőket, márciusban eszmecsereik történnek, zajlanak majd a szakbizottságban, aztán azt terveztük, hogy a módosítóknak a be terjesztési hatása április második, aztán május 8-án vizsgáljuk ezeket meg, aztán a szakbizottságban június 18-án szavazunk, és ezek után a plenárisra pedig szeptemberben kerül sor, ott vitatjuk meg mindezt. Nos, ez az ütemezés időt biztosít a számunkra arra, hogy pihent fejjel megvizsgáljuk ezek a kérdéseket, ezeket a kérdéseket, és van időnk még arra is, hogy adott esetben szakértői meghallgatásokat szervezünk a szakbizottságainkban. Miért nem? az Európai Bizottsággal, máskülönben nyomában is találkozom jövő héten, és akkor még célzottabban tudjuk megvizsgálni ezen kérdéseket, és szándékomban áll a jelentés struktúráját már most kialakítani hamarosan, és hogyha erre jutottunk, akkor leülnénk az árnyék jelentés tevőkre azért, hogy mederbe tudjuk terelni a fő gondolatainkat, és megfogalmazván a fő ütőpontokat még testesebbé tudjuk tenni a válaszainkat, és eleget, eleget tudjunk tenni az állampolgári, illetve az európai polgári elvárásoknak. Köszönöm szépen, elnök úr! Good. Uh, thank you. Elnök, köszönöm szépen. <clears throat> Ez az ütemterv, ami ismert előttünk, és amiről részleteiben beszélt. Most azt mutatja nekem, hogy ugye eh, szorosan együttműködik számos véleményalkotóval, a tervezett dátuma március 19, utána a végső tárgyalás március 13, majd júniusban kerül végső szavazásra. Szeretném, hogyha a titkárság is segítene abban, hogy megérkezzenek a vélemények megfelelő időben. Mindenképpen szeretnénk, hogyha ez egy robusztus, erős jelentés lenne Eh, jó munkát, és eh, sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm szépen. A délelőtti napirend utolsó pontjához érkezünk. Krisztián <clears throat> eh, egy jelentése, illetve egy véleménye, amely a 2010. évi mentesítésről szól, az EU általános költségvetése, harmadik szakasz bizottság. Schwab úr itt van, nem tudom, hogy árnyék jelentéstevők közül van-e itt még valaki. Krisztián, megkérem önt, hogy szíveskedjék prezentálni a jelentését. Krisztián, megadom a szót. Thank you very much, uh, Chairman. Uh... Elnök úr, köszönöm szépen. Kollégákkal lehető legrövidebb akarok lenni hiszen a főbb gondolatokat már körvonalaztam, akkor, amikor decemberben első alkalommal tárgyaltunk erről, tehát a véleménynek a nagy körvonalait ismételném meg. Utána az árnyék jelentős tevéknek adom át a szót. Először is köszönöm szépen a bizottságnak a kapott információkat. Ezek nagyon hasznosak voltak a véleménytervezet előkészítésénél. A, a, a a 12-es költségvetési szakasz előirányzata megnövekedett, ennek, ennek örülök azonban a fogyasztói szakpolitikánál még mindig alacsony a szint. A DG Sanko esetében a legalacsonyabb a tényleges megvalósítás szintje arra ösztönözném a bizottságot, hogy tegyék meg a szükségletes, szükséges lépéseket, hogy az előrejelzéseknek megfelelő eredményekre jussanak. Pozitív hangot is szeretnék elmondani örülök, hogy a bizottság erősítette erőfeszítéseiket az Europortál kapcsán, hogy az emberek jobban látják, hogy miről is szól az egységes belső piac. E tekintetben nagyon fontos a bizottság tevékenysége. Szerintem ezt valamennyünk nevében mondhatom. Ennek a, a parlamenti szakbizottságnak a teljes támogatását élvezik, ami pedig Eh, az alternatív vitarendezési eh, eh, mechanizmusokat illeti, itt azt szeretném mondani, hogy a Solvit program még mindig fogyatékosságokkal közd, jobban kellene működnie, támogatásra van szüksége a Solvitnek a tagállamok részéről, illetve valamennyiünk részéről itt az Európai Parlamentben, különös tekintettel a mi szakbizottságunkra. A, a networking fontos eszköznek bizonyult, vegyék figyelembe azt a tanulmányt, amelyet a tavalyi év során terjesztettek elénk. Ez arról szólt, hogy a szolgáltatások minősítését, minőségét emelni kell és még két dolog. Az egyik e, a vám kérdés. Az Európai Számvevőszék e, rámutatott, e, hogy a hogy szabálytalanságok voltak a saját források begyűjtésénél. Azt szeretném mondani, hogy az Európai Bizottság fejtsen ki nagyobb nyomást a tagállamokra, annak érdekében, hogy rendelkezésre álljanak a hagyományos értelemben vett saját források. A modernizált vámkódexsel kapcsolatban üdvözöljük, hogy ez az anyag megszületett, annak ellenére, hogy késések árán mm, ösztönözzük a bizottságot, hogy vegyék figyelembe a parlament ajánlásait, és a megvalósításhoz egy reálisabb határidőt rendeljenek hozzá. Ez a véleménytervezetnek a főbb ö, ö, gondolatsora, biztos, hogy nem beszéltem mindenről, itt vagyok, várom az észrevételeket, szívesen beszélek erről, illetve várom az írásbeli észrevételeket és kiegészítéseket. Köszönöm szépen, hogy ilyen sok részlettel szolgált egy ilyen rövid vélemény keretein belül. Hess, illetve elnézést Schwab úr kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Buzói úrnak szeretném megköszönni azt, hogy gyakorlatilag a kívánalmainak megfelel a véleménye, támogatjuk a Solvit központ támogatásában ez egy nagyon komoly szerepet játszó központ, hogy a saját érdekeinket megvalósíthassuk. A jobb szabályozásra vonatkozó agenda is rendkívül fontos, ez is megfelelő szerepet kap a költségvetésben és a tervezetet tartózkodás nélkül támogatni tudjuk. Lesz egy-két módosító indítványunk, de összességében elfogadható. Köszönöm. Nos, én is nagyon rövid leszek. Mi is köszönetet szeretnénk mondani Buszói úrnak a munkájáért, és valóban el tudjuk fogadni azt a javaslatot, amelyet megkaptunk, a módosítók, módosítókat ugyanígy. Azt hiszem, jelentős eszme csere követte mindezt meg. Valóban szükség van arra, hogy mindezen kérdéseket kellően végig gondoljuk, azért, hogy figyelembe vessük a lényeges szempontokat, mind azokat, amelyek védelmezik a fogyasztók érdekeit. Fontosnak tartjuk a Solvit rendszert, úgy gondoljuk, hogy jó gondolat az, hogy saját költségvetési sora legyen a Solvitnak. A portál gondolatát nagyon izgalmasnak találjuk, több nyelven is hozzáférhető, meg is próbál, ki is próbáltam ezt több ízben is, és azok a reakciókat, amelyeket hallottam az igénybe vevők részéről, kifejezetten pozitívak voltak, úgyhogy remélem, hogy ezt a rendkívül fontos portált tovább tudjuk majd fejleszteni. Ami a végrehajtási arányt illeti, azt hiszem, hogy az Európai Bizottság képes lesz arra, hogy meghozza a kellő intézkedéseket, és ez is erősítse a rendszert. Aztán január 31-ig lehetőség van még további módosítókra. Egy biztos, hogy most köszönetet mondunk a jelentéstevőnek a javaslatáért. Köszönöm. Uh, Kívánna még valaki hozzászólni? Krisztián akkor megadom a szót, hogy összefoglald, és a fontosabb időpontokat is megismételjük. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni Schwab úrnak, illetve Head asszonynak a kedves szavakat, a támogatásukat, a szakbizottságunk fontos projektjeihez, az ECC Europortál kapcsán, a Solvit kapcsán. Ez egy nagyon szívemhez közel álló téma, külön költségvetési sort igyekeztünk elérni ezzel kapcsolatosan, illetve tudatosítani ezt a projektet mindenkiben. Úgyhogy köszönöm a pozitív reagálásukat. Ezen kívül természetesen várok minden egyéb módosítót, amit esetleg be kívánnak nyújtani a kollégák, Köszönöm az Európai Bizottságnak az összes információt, ami hozzásegített abban, hogy a véleményt megírhassam. A módosítók határideje 2012. január 31. Nem tudom, hogy a titkárság a szavazás mikorra tervezi. Február 28. Ezt vettük mi is figyelembe az irodám, illetve a titkárság kapcsán. Szerintem ez elég időt ad mindenkinek a módosítók benyújtásához, és akkor a mentesítést a fő illetékes bizottság meg tudja adni. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködését. Elnök, köszönöm szépen, és Köszönöm, hogy ezt így kézben tartja, és akkor március 26-án a Költségvetési Bizottság is elfogadhatja a mentesítést. Akkor ezzel tulajdonképpen a délelőtti munkát elvégeztük, köszönjük a tolmácsok munkáját. Kicsikét korábban ma befejeztük az ülést, három órakor folytatjuk, fél ötig. Engel úr nagyon fontos témája a pénzügyi tranzakciós adó, kerül terítékre, illetve a fogyasztói hitelekről szóló irányelv. Ezek különösen fontos anyagok a mi szakbizottságunk számára, tehát remélem, hogy a többség itt lehet. Majd aztán fél öttől fél hatig kibővített koordinátori ülés lesz, ahol a stratégiánkat vitatjuk meg, úgyhogy mindenkit várunk, és holnap pontban kilenckor kezdjük Oli Szon Dán gazdasági és növekedési miniszterrel. Remélem, hogy minél többen részt vesznek az ülésen, és kérdéseket intéznek hozzá. És nagyon fontos napi rendi pontunk még a közbeszerzési ügy, valamint az alapvető bankszámlákhoz való hozzáférés. Itt egy meghallgatásra is sor kerül, remélem, hogy az interneten is figyelemmel követik, illetve minél többen részt vesznek az ülésen.